Varmt välkomna till eh, dagens utskottsmöte. Köszönöm szépen. Mindenkit köszöntök a mai szakbizottsági ülésen. Nagyon érdekes délutánnak nézünk elébe. Két eh, különböző témával, mely mindkettő nagyon fontos. Egyrészt eh, a magas szintű munkacsoporttal szeretnénk találkozni, és arról szeretnénk egyeztetni, hogy eh, a szakbizottságban hogyan szeretnénk kezelni az esélyegyenlőség témáját. Köszöntök mindenkit! A napi rendel kapcsolatban nincsen javaslat eh, módosításra, így elfogadjuk a napi rendtervezetet jelenlegi formájában. A második pont az elnök közleményei. Itt azt szeretném kérni, hogy mindenki tartsa be a hozzászólási időt, legyen fegyelmezett. Nagyon sok témát kell még megvitatnunk az év végéig, éppen ezért egy külön ülésre kerül majd sok sor Strasbourgban, a decemberi plenáris ülésen, és kérek mindenkit arra, hogy ezt jegyezzék már most be naptárjaikba. A hármas napi rendi pontra, pontra térünk át, ez pedig eszmecsere azokkal a képviselőkkel, akik um, az esélyegyenlőség témájával foglalkoznak. Nagyon örülök annak, hogy a szakbizottság nevében Kochmerin asszonyt köszönhetem itt körünkben. Ő a parlament alá, egyik alelnöke, és ezen kívül a magas szintű munkacsoport alelnöke, amely az esélyegyenlőség témájával foglalkozik. Nagyon örülök annak, hogy erre a találkozóra itt ma sor kerülhet. És a képviselők kérték azt, akik az esélyegyenlőség témájával foglalkoznak, hogy kerüljön sor erre a vitára. Már márciusban megvalósult egy találkozó, és itt elhangzott az, hogy szeretnének még több információt kapni a magas szintű munkacsoport céljairól. Ez a magas szintű munkacsoport eh, a diverzitással és a nemek közötti egyenlőség témájával foglalkozik. Meg szeretnénk tudni azt tehát, hogy milyen témákkal foglalkoznak pontosan, és eh, szeretnénk betekintést kapni az esély egyenlőség eh, témájában az önök munkájába. Tehát még egyszer szeretettel üdvözlöm Kochmerén asszonyt a szakbizottsági ülésen, és meg is adom neki a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kolléganők, úgy látom, hogy csak női kollégák vannak a képviselők között itt. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és nagyon örülök annak, hogy ezen keretek között taglalhatjuk a munkát, illetve folytathatjuk a magasrangú munkacsoport és a női, nőjogi szakbizottság munkáját. Az önök elnöke tagja ennek a magas szintű munkacsoportnak, és az elmúlt 12 hónapban, illetve 15 hónapban, amióta dolgozik a munkacsoport, sikerült néhány célt elérnünk, és reméljük azt, hogy a munka tovább folytatódik az elkövetkezendő hónapokban, és még intenzívebbé válik. Szeretnék néhány szót szólni arról, hogy mivel foglalkozik ez a magasrangú munkacsoport, mik a céljaink, és miért tartom fontosnak azt, hogy nagyon jó legyen az együttműködés az önök szakbizottságával. Azt gondolom, hogy a nagy többség ugyanazokat a célokat tartja fontosnak, egy olyan társadalom megvalósítását, ahol érvényesül az esélyegyenlőség elve, a nők és a férfiak, a férfiak között, függetlenül a etnikai hozzá, hozzá, hovatartozástól, szexuális hovatartozástól. A magasrangú munkacsoport kizárólag az Európai Parlament adminisztrációjával, a saját struktúráinkkal foglalkozunk, amelyek a házon belül érvényben vannak. És nagyon fontosnak tartom ezt a feladatot, hiszen parlamentként folyamatosan olyan célokat fogalmazunk meg, politikai célokat a különböző területekhez kapcsolódóan, függetlenül attól, hogy a munka és a család összeegyeztethetőségről van ez a nők számára, az idősek lehetőségeiről a munkaerőpiacon, illetve a különböző csoportosulások bevonásáról a társadalomba. Itt politikai határozatokat hozunk, és én meg vagyok győződve arról, hogy ezt akkor tehetjük meg, szavahihető módon, hogyha ezek a politikai határozatok itt is megvalósulnak a házon belül, illetve ha ezeket túl teljesítjük, akkor lehetünk szavahihetőek, akkor mondhatjuk el azt, hogy mások számára szeretnénk mindazt megvalósítani, amit házon belül már megoldottunk. Ebben az esetben tudjuk öntudatosan képviselni magunkat. A parlament adminisztrációján belül ez még nem sikerült teljes mértékben, éppen ezért jött létre ez a munkacsoport, egy kicsit tüske is ez a magasrangú munkacsoport, és feladata bizonyos lépések elindítása. Különböző eszközök állnak rendelkezésre a munkához. Egyrészt rendelkezünk egy akciótervvel, minden évben elkészül ez a terv, és a célokat újból fogal, újra fogalmazzuk, illetve korábban döntöttünk egy több éves tervről, amely 2009 és 2013 között a legfőbb irányvonalakat rögzíti az éves akcióprogramokon belül. Rendelkezünk ezen kívül egy hálózattal, amely a különböző nem specifikus aspektusokra összpontosít, minden parlamenti szakbizottságot érintez és a delegációkat, ezt a Nőjogi Szakbizottság koordinál, és politikai szempontból is nagyon fontos. Mindez, mi pedig ezt magasrangú munkacsoportként támogatjuk, hiszen mindez, ami a politikai munkacsoportokban történik, fontos, hogy tükröződjék a titkárságokban is. Fontosnak tartjuk azt, hogy a dokumentekben egy nyelv szempontjából semleges közel, megközelítés valósuljon meg, a különböző nyelveket vizsgálva, ez ellentmondásos is lehet svédül, illetve a svédben ez nem feltétlenül jelent problémát, hiszen nincsenek különböző nevek, nemek, más nyelvekben, azonban, hogyha a bébit mondjuk eh, hímneműnek tekintjük, akkor rögtön felteszi a kezét egy eh, nőjogi csoport, és eh, női nemet szeretne mindennek. Tehát nagyon érdekes a nyelvi kérdés is, ezen kívül rendszeres eszmecserére, tapasztalatcserére és az Európai Unió más intézményeivel és szerveivel is szoros együttműködésben dolgozunk közösen. Az Európai Parlamentet kezeljük a legtágabb körben, és más intézmények ránk tekintenek, illetve más olyan intézményekkel, akiket érdekel a sokszínűség és az esélyegyenlőség, illetve ezeket fontosnak tartja, illetve fontosnak tartja azt, hogy mi Európai Parlamentként példát mutassunk, illetve a reformokat tekintve, az administratív eljárásokat tekintve ők hozzánk fordulhatnak, tehát mások is szemmel közeti, követik azt, ami nálunk történik. 2004 óta létezik ez a magasrangú munkacsoport. Annak idején ez egy reakció volt egy olyan jelentés, amelyet a nőjogi munkacsoport készített, tehát ennek köszönhetően jött létre a magasrangú, magas szintű munkacsoport. Az éves akcióterveknél mindig nagyon fontos, hogy részletesen egyeztessünk, különösen a Nőjogi Szakbizottsággal, hiszen itt ez rendkívül fontos téma. Szeretnék egy rövid áttekintést adni arról, hogy miből áll össze a munkacsoport. Nekem van abban a megtiszteltetésben a részem, hogy elnöke lehetek ennek a csoportnak, és ezt mindig az Európai Parlament egyik alelnöke elnökli, hiszen ez szimbólum értékű is, azt eh, hivatott szimbolizálni, hogy az Európai Parlament elnökének is nagyon fontos ez a téma, tehát tulajdonképpen Buzek elnök az elnöke a munkacsoportnak, de engem bízott meg a gyakorlati feladatokkal. Angelili asszony, szintén tagja a szakbizottságnak, Ruth Bérend képviselőnő, és neki is kettős funkciója van. Ő eh, Kárhány eh, Lénét képviseli, aki eh, szakbizottsági elnökként szintén ott tevékenykedne, de meggyőz, meg van győződve arról, hogy Szenszon asszony ezt az ügyet jobban képviseli, mint ő. Van egy férfi is, azonban ebben a magas szintű munkacsoportban Évó képviselő, aki a delegáció elnökök vezetője, a kvesztorok közül pedig Géringer Ödenberg asszony tagja a munkacsoportnak. Luling asszony Schmidt Pál szintén tagja volt ennek a csoportnak, egészen addig, amíg meg nem választották köztársasági elnöknek Magyarországon. És nagyon jó volt, hogy volt egy második férfi tagja is a csoportnak, én pedig szeretnék most kiállni amellett, hogy legyen még további férfi tagja is ennek a csoportnak, hiszen az esélyegyenlőség szempontjából ez rendkívül fontos. Ennyi lett volna a rövid áttekintése mindennek, hogy milyen munkákkal foglalkozunk. Lehet, hogy a vita során felmerülnek majd még önökben kérdések, illetve vannak javaslataik a tekintetben, hogy mivel foglalkozzék még a magas szintű munkacsoport. Támogatjuk a gender mainstreaming bevonását, a gender budgeting bevonását a szakbizottsági munkákba, és kérjük önöket is, hogy ezeket a témákat támogassák. Ezen kívül létrehoztunk még egy további munkacsoportot, amely az irányelveket hivatott kidolgozni, a nyelvi megfogalmazás szempontjából semleges megfogalmazás érdekében, és ezekről már döntés is született, és fontos, hogy megvalósuljanak. Természetesen azt is ellenőrizni kell, hogy a tényleges nyelvhasználatban ez a semlegesség valóban tükröződik-e. A többi intézménnyel is folytatunk részletes tapasztalatcserét, az Európai Bizottsággal, az Európai Beruházási Bankkal, illetve más intézményekkel is, Én magam is részt veszek ezeken az egyetetéseken, és mi meghívjuk a különböző előadókat a munkacsoportba. Az akció tervünkben öt célt rögzítettünk. Egyrészt a nők és férfiak esélyegyenlőségét, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megvalósítását, a diszkrimináció elleni küzdelmet a munkavállalásnál, a sokszínűség megvalósítását, illetve az integratív munkafeltételek megvalósítását. Mi magunk fogalmazunk meg a célokat, arról például, hogy hány nőnek kéne dolgoznia egy adott administratív szinten, mindez után követhető, ellenőrizhető, nehezebb a helyzet akkor, hogyha olyan célokat fogalmazunk meg, amelyek a fogyatékkal élőkre vonatkoznak, illetve a különböző vallási nézetekkel rendelkezőkre vonatkoznak. Ezeket ez szerencsére nem kell kötelező módon megadni, az ilyen jellegű adatokat, ha valakinek például az egyik újja hiányzik, de szeretné magát fogyatékkal élőnek minősíteni, akkor itt a célok meghatározása már nehezebb. A felső vezetők szintjén is rögzítettük a célokat, 4 a 11 vezető közül nő, tehát a 11 főigazgató, nő, főigazgató közül 4 nő, ez 36 százalék. Nem rossz ez az arány, nem járunk még az 50 százaléknál, de ez a cél javult a 20%-hoz képest, és mindez azt mutatja, hogy még ambiciózusabb célokat is rögzíthetünk. 32%-ban képviseltetik magukat a nők a főigazgatók alatti szinten. Itt 35%-ot tűztünk ki, tehát ezt nem sikerült elérnünk. A középvezetői szinten csak 22%-át töltik be nők a head of unitoknak tehát az osztályvezetők közül csak 22% nő. A következő időszakban különösen jelentős figyelmet kell szentelnünk eh, itt ennek az aránynak. Az akciótervek is a hozzáigazított céloknak megfelelően készülnek, és eh, Svensson asszony indított egy kezdeményezést, mi szerint a kvóta eh, szó kerüljön bele ebbe az anyagba, és hogyha jól látom, akkor az elnökségen belül is, az adminisztráción belül is jó eszköznek találják a kvóták bevezetését, annak érdekében, hogy ezt a százalékos arányt növelni lehessen. Már a pályázóknál megéljük azt, hogy nagyon gyakran nincsenek is nők, amikor ezekre a posztokra jelentkeznek, és ez nem megengedhető. 2010-ben 36 intézkedésről hoztunk döntést, amely az öt iránymutatás alá esik. A szóval elkövetkezendő hetekben még sok munka vár ránk, és november közepéig a 2011-es akcióprogrammal foglalkozunk majd, illetve különböző módosításokat szeretnénk megfogalmazni. Első bevezetésként ennyit szerettem volna mondani a munkacsoport tevékenységéről, és természetesen szívesen várom a megjegyzéseiket. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Valóban nagyon fontos munkát végeznek a magasrangú csoportban, és örülök annak, hogy a Nőjogi Bizottság nevében örülünk annak, hogy ezt a munkát folytathatjuk önökkel, a magasrangú csoporttal. Hogy mindig tudjuk, hogy az egész parlamentben hogyan áll a nők egyenjogosságának a helyzete. Ezek az információk nagyon jók voltak, és szerintem most megnyithatjuk a vitát arról, amelyet Koch Merin asszony elmondott. Van egy cselekvési program 2009 és 2013 közötti időszakra, de Szerintem nagyon jó alkalom ez arra a mostani, hogy a 2011-es munkatervről beszéljünk. Ez egy olyan dokumentum, amelyet mi szerintem még befolyásolhatunk, alakíthatunk, hogy néhány dolog ott e, előtérbe kerüljön. Szerintem jól állunk az idővel, a mai délután e, rendelkezésre áll idő. Most e, megadom a szót a képviselőknek. Lichtenberger asszony, tessék. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen, hogy rendszeresen tartjuk ezeket az üléseket. Szerintem nagyon fontos, hogy eszmecserét folytassunk rendszeresen. Néhány megjegyzéssel élnék. A jogi bizottságban Mm, a megerősített együttműködés keretében első alkalommal ültünk össze egy olyan témával kapcsolatban, amely a vállás, amely nagyon fontos téma, határokon átnyúló probléma. Azt hiszem, hogy minden képviselőnek ö, oda kell figyelni erre a témára, mert végül is sajnálatos módon meg kell állapítanunk azt, hogy mindaz, amit a parlament állásfoglalásában annak idején követett ezzel kapcsolatban, miután itt valóban a gyengébb váló fél jogairól van szó, sajnálatos módon a nők azok, általában akik a gyengébb felek. Nos, hát sajnálatos módon nincs igazából olyan jó szabályozás, ami figyelembe veszik ezeket a követelményeket. Az egy megerősített együttműködésben, Máltában például nem, nincsen vállás, nem létezik ez a jelenség, éppen nincsen úgymond normális eljárás, és úgy tűnik, hogy egy korlátozott élvényű variáns fognak elfogadni. Ez nem fogja valóban a problémát megoldani, ez a korlátozott érvényű megoldás. Szerintem nagyon fontos és érdekes lenne, hogy azok, akik ezen téma iránt érdeklődnek, otthon a tagállamaikban is kommunikáljanak erről. Mondják el, hogy nem az Európai Unió gyengeségének köszönhető az, hanem hogy néhány tagállam néhány jogi szakértő miatt van ez így, akik nem akarnak nemzetközi szabályokat. Van egy progresszív ellenállás és egy reakciós ellenállás. Kicsit szándékosan polemizálok. Vannak olyanok, akik azt mondják, minél kevesebb befolyást kell elfogadni a vállások területén. Van, akik nagyon nacionalista módon lépnek fel, van, akik azt mondják, hogy Nekünk van egy olyan jogrendünk, amiben nincsen vállás, akinek ez nem tetszik, hát úgy kell neki. Hát nyilván attól kell óva interni az asszonyokat, vagy férfiakat, hogy máltaiakkal házasodnak össze, de hát azért nem ez a megoldás. Ami a formális szintet illeti, kicsit ki kellene jönnünk erről a szintről. Otthon is kommunikáljunk, beszélgessünk, mondjuk kell, hogy a mi tanácsi képviselőink, a nemzeti tagállamokban, ahol megválasztották őket, őket kell megkérdezni arról, miért nem tesztek már valamit, amely pont a nők, az asszonyok, a gyengébb válló fél szempontjából nagyon-nagyon fontos. Az egész életre kihat. Ez mélyen meghatározza az életet. Örülnék annak, ha ezt a lépés is megtennénk, és azt mondanánk, jó, ragadjuk meg a kezdeményezést, több ambícióra van szükségünk ezen a területen. Ugyanez vonatkozik a fogyatékosságoknál, az utasjogoknál, az a közlekedés bizottságban kell megtárgyalni, persze nem itteni téma. Még egy gondolatot szeretnék megosztani. Kénában jártam delegációval, látogatáson, és ebből az élményből táplálkozva mondom el a következőt, ami az európai álláspontunkat illeti, és az európai álláspontok képviseletét a delegációknál, a delegációs kapcsolatoknál szerintem sokkal erősebben kellene bevonni, mert nagyon-nagyon fontos lesz ez itt. Egyszerűen arról van szó, a nő jogi kérdéseket az ellentmondásos kérdéseket megfelelő módon kezelik-e, és az Európai Parlamentnél is fel lehet tenni a kérdés, hogy eléggé hangsúlyosan kezeljük-e ezt a kérdéskört. Szerintem a jövő évi program szempontjából ezen el lehetne gondolkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. Thompson asszony a következő hozzászóló. Először is köszönöm szépen a bemutatást és a tervet, és ami tetszett az első pontok kapcsolatban, az első mondatban, ez a nincsen gender budgeting. A gender mainstreaming sok más aspektusával foglalkozunk, de úgymond nemek, nem specifikus költségelés nincsen. Az én országomban, Dániában nincs jó jogi, nőjogi bizottság a parlamentben például, és azt hiszem, hogy láthatóbbá kellene tenni magunkat az Európai Parlamentben. És azt gondolom, hogy nagyon modern és progresszív az, amikor arról van szó, hogy nyitott és befogadó munkakörnyezetet kell teremteni. Lehetnek kvóták, hozzáférési lehetőségek, de miután a munkafeltételek, a munkakörülmények kizáróak, nem befogadóak, alapvetően a férfi dominancián alapulnak, a nők nem szeretnek ott maradni a munkahelyükön, éppen ezért nagyon fontos ez a befogadó munkakörnyezet. Azt szeretném megtudni, hogy odafigyelünk-e a bizottságra. Tudjuk, hogy a bizottság úgy döntött, hogy szep- márciusban döntött a nőjogi kártáról, és azt ígérték, hogy mind a 27 biztos, erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy minden témába bekülüljön a gender streaming, mainstreaming. De sok más bizottságban szerintem nem jellemző a nem specifikus megközelítés. Szerintem új kezdeményezések lenne szükség ezen a területen is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Thompson asszony. Bauer asszony, tessék. Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget. Nagyszerű alkalom arra, hogy megvitassuk azt, hogy mi történik a nemek közötti egyenjogossággal ebben a tisztelt házban. Ebből a szempontból egy kérdésem lenne. Említésre került a megerősített együttműködést. A megerősített együttműködés néhány kivételtől eltekintve amikor a Nőjogi Bizottságot bevonják, minden alkalommal megvitatják, hogy is mondjam, hogyha a szót nem jól használom, talán még így is jó. Néha ez a vita furcsa formátumú és hangnemű. Szeretném megkérdezni, hogy lehetséges-e az, hogy ezekkel a kérdésekkel a magasrangú munkacsoportban van-e mód foglalkozni, mert úgy gondolom, hogy néha azokban az esetekben is, amikor szükség volna felvázolni, ahogy ön is tette, a céljai között, tehát amikor szükség volna arra, hogy a nem specifikus dimenziót is fel kellene venni, akkor az megerősített együttműködést nem nagyon látják szívesen. Köszönöm szépen, Matéra asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bókokhoz csak csatlakozni szeretnék, amelyek a kollégák az alelnök asszonynak mondtak. Mindig nagyon jó alkalmak nyílnak találkozni, eszmét cserélni. Ami a prioritásokat illeti a cselekvési tervben, azt szeretném megkérdezni, ezekhez a pontokhoz tartozik-e az a figyelem is, amelyet a fizetésbeli különbségnek szentelünk férfiak és nők között. A bizottság ezzel az új témával foglalkozott, abból a szempontból is, hogy mi a helyzet az Európai Unióban. a zöld könyvet említeném, és tudni szerettem volna, hogy kidolgoznak-e útmutatásokat az öt említett ponthoz. Lehet például a nyugdíjrendszerről is beszélni, ott is vannak különbségek a nők és férfiak között. Köszönöm szépen, Matéra asszony. Ezek érdekes kérdések voltak, amelyeket önök feltettek, és azt hiszem, hogy most összességében elmondhatom, hogy a legtöbb kolléganő alapvetően pozitívan nyilatkozott, eh, nyilatkozott ehhez az öt témához, amely szerepel a cselekvési programban. Most megadnám Kach Merin asszonynak a szót, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Tessék! Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen a megjegyzéseket, kérdéseket. Egy kicsit nehéz válaszolnom, mert néhány pont, amelyet önök említettek, politikailag nagyon is releváns, fontos kérdések, de egyáltalán nem férnek a munkacsoport mandátumába. Mi mivel is foglalkozunk? Mi az Európai Parlament adminisztrációját figyeljük meg. Ez is politikai szerep, persze, vagy politikai feladat. Nem szabad, hogy az Európai Parlamentben hozott döntésektől eltérjünk, de például az a kérdés, hogy mi a helyzet a vállásjoggal. A vállásjog biztos érint néhány parlamenti tisztviselőt is. feltehetően a különböző állampolgárságú házas párok aránya legmagasabb itt a parlamentben összehasonlítva más tagállami szintű hatóságokhoz vagy intézményekhez, de munkacsoportként nem tudjuk ezt a folyamatot befolyásolni. Nagyon fontos, nagyon izgalmas kérdés ez, de azt hiszem, hogy a Nőjogi Bizottság kompetenciájába avatkoznánk bele. Nekem az a fontos, hogy jól tudjunk együttműködni, akkor működünk jól együtt, ha tudjuk, hogy kinek mi a feladata. Mi megnézzük az adminisztrációt, önök felelősek a politikáért. Most így nagyon egyszerűen és képletesen fogalmazva. De <clears throat> nagyon szívesen ö, veszem azt a megjegyzést, hogy nő specifikus témákat vegyünk fel a delegációs utazások témaköreibe, A nőjogi bizottságot támogathatjuk ebben, hogyha a hálózat koordinatoraiként, tehát hogyha delegációkon belül önök mondják meg, hogy milyen nőjogi témákat lehet felvenni de nem nekünk kell kezdeményezni, önöknek kell kezdeményezni ezeket a témákat. Hogy Dániában nincs nőjogi bizottság, ez nagyon is meglepő, mert a skandináv országoknál az embernek az az elképzelés, hogy a, a nőknek a legtöbb joga van, a legtöbbet érték el Európában, ezért csodálkozom azon a tényen, hogy Dániában nincsen. A gender budgeting központi téma, azt mindannyian tudjuk a pénznél vége a barátságnak, és kezdődik a valódi hatalomelosztás. Nagyon fontos, hogy a pénznél is szerepeljen a nemek kérdése. Ezt fel is vesszük a témáink közé, és meg is nézzük konkrétan, hogy mit lehet tenni. Mit lehet mondani? Azt lehet megállapítani, hogy nagyon sok intézkedésnél, amelyet foganatosítottak ebben a házban, hát azokhoz egyre inkább költségvetések is hozzárendelendőek, és éves jelentések készülnek ezekről a tevékenységekről, a részleges foglalkoztatás, vagy úgymond a családi vállalkozások számára biztosított különleges munkaidő 80%-át, ez, ennek 80%-át az asszonyok használják. Ilyen pihenési időt, vagy ilyen alkotói szabadságot, ott nincsenek adatok, hogy az alkotói szabadságnál több a férfi vagy több a nő, aki ezzel a lehetőséggel él. Szerintem az alkotói szabadságnál más az arány. Tehát ott a férfiak aránya magasabb, mint a családi vállalkozások érdekében szabadságot kivevő nők esetében. Tehát család és munka összeegyeztetése, ez a téma, ez nem csak női téma. Ha ennél marad, hogy ha női témánál maradunk, akkor nem jutunk nagyon előre. Esetek a cselekvési programban jó lenne a figyelmet arra is irányítani. Nőknek külön ö, pályaorientációs vagy állásinterjúra felkészítő tréningeket kap, tartozunk, ö, tartunk. Jó lenne, hogyha más területeken a férfiaknak szerveznénk különböző továbbképzéseket. Mi a helyzet? Figyelünk a bizottságra, igen. és biztos úr, aki a személyi kérdésekért felelős, jövő évben szeretnénk meghívni, februárban egy ülésre, szeretnénk vele beszélni, Reding asszony is járt nálunk, aki nagyon is elkötelezett, és nagyon is bátor, merész, harcos, élharcos. Azt hiszem, hogy a magángazdaságban is gondolkozunk el a kvótákon, ezt mondta a meghallgatása során, nagyon is inspirálólag hatott ránk a Reading asszony meghallgatása, mert olyan témákat vetett fel, amelyek nagyon fontosak. Buzek úr, a parlament elnöke, odáig fajút úgy mondta, hogy azt mondta, hogy jók a kvóták. Redding asszony annyira meggyőzte erről tehát nagyon szorosan működünk együtt Reding asszonyal és Sefcsovics úrral, a bizottságban is, mint biztos urak, biztos, biztos asszonyok támogatják. Bauer asszony az önmegjegyzése, a megölésített együttműködése kapcsolatban. Ez egy központi téma, de hasonló megjegyzést tennék, mint Lichtenberger asszonynál. Ez politikai hatáskörbe tartozó kérdés nem a tisztelt ház saját adminisztrációs struktúrájában. Ha ön úgy gondolja, hogy önök úgy gondolják nőjogi bizottságként, hogy hasznos lenne, hogyha a munkacsoportunk támogatná az önök intézményközi munkára vonatkozó személyügyi döntéseit, vagy intézkedéseiket, akkor szerintem így kellene eljárni. Matéra asszony, amiről ön beszélt, a fizetések vagy a nyugdíjak közötti különbségek nőknél, férfiaknál, mi a nagy hátrányok jellemzik az asszonyokat ezen a területen. Ez csak közvetett téma nálunk, mert mi egy olyan közigazgatás vagy adminisztráció vagyunk, ahol nincs arra lehetőség, nincsenek béralkú tárgyalások, tehát nem határoznak a nők, férfiak a fizetésről, tehát ilyen különbségek nem léteznek nálunk, de persze téma ez is. Ezért van ez a különleges tréning a nők számára, karrier orientáltságú képzése. Konkrét példa, a parlamentnek van kapcsolattartási hivatala, vagy kapcsolatartó hivatala Washingtonban, és nagyon jó dolog azt mondani, minden osztálytól valakit oda kellene küldeni, és mennyire pozitív tapasztalattal térnek haza Washingtonból. Hát egyetlen egy nő sem jelentkezett, tehát ugye kezdeni. Csak férfiak jelentkeztek, akik el akartak utazni Washingtonba. Munkacsoport vezetőjeként azt mondtam, esetleg a pályázati kiírást hosszabbítsuk meg addig, amíg nők is jelentkeznek erre a lehetőségre. Tehát ez nem lehet, hogy ott, ahol Tehát nem lehet az, hogy ugyanazok a problémáink vannak, és nem tudjuk megoldani őket. Tehát, hogy a magánszektorhoz hasonló problémáink vannak, és nem vagyunk képesek nem hagyományos módszerekkel megoldani a problémát. A jelenlegi pályázati kiírások, a parlamenti állásokról szóló kiírásoknál az elnökségemről azt fogom kérni, akkor zárjuk le a kiírási határidőt, amikor ugyanannyi nő és férfi jelentkezik. Biztos vagyok abban, hogyha csak nők lennének, tehát azt nem mindenki fogadná el, hogy csak nők jelentkezének, vagy nők töltének be állásokat. A struktúrák hasonlóak, a különböző hatóságok, testületek esetben más eljárások vannak, a magán szektortól eltérő struktúrák vannak, egy kicsit másként kezeli a köz és a magánszféra ezt a kérdést, de mi jó példával szeretnénk előjárni. Köszönöm. Nagyon köszönöm, amit elmondott. És végezetül szeretném leszögezni, hogy nagyon fontos megemlíteni azt még egyszer ismételten, hogy ez a magas rangú csoport a parlament igazgatásának a kérdéseivel foglalkozik, a mi szakbizottságunk foglalkozik a politikai kérdésekkel, tehát önök, eh, a lelnök asszony az igazgatással kapcsolatos eh, problémákkal foglalkoznak, mi pedig itt a szakbizottságban hát politikát csinálunk, úgymond, de nagyon fontos, hogy közösen dolgozzunk azon, hogy eh, mindent mennyire javuljon a helyzet. Még egyszer nagyon köszönöm a tájékoztatást, sok szerencsét kívánok önnek, és sok sikert a magas szintű csoport további munkájához, hiszen nagyon fontos, hogy itt a parlamentben működik ez a csoport. Még egyszer köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm önöknek. Rátérhetünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig a szakbizottságokban a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tevékenységek kérdésével foglalkozik. Egészen röviden szeretnék egy bevezetőt tartani, és szeretném összefoglalni azt, hogy a mi szakbizottságunk számára melyek a prioritások és szeretné majd a mi bizottságunk és a többi parlamenti szakbizottság közötti kapcsolatok rendszerét is egy kicsit ismertetni. Volt egy nagyon érdekes meghallgatás, nők a munkában címmel. Ez egy nyilvános meghallgatás volt, Kratzer asszony a jelentés tevőnk ezen a területen, és nem sokára el fogja készíteni a jelentését erről a kérdésről. Emellett egy másik téma, amivel foglalkoztunk, nők, mint vállalkozók, kis és közép vállalatoknál dolgozó nőkkel is eh, foglalkoztunk ennek kapcsán. És nagyon fontos, hogy megszületett egy munkaprogram a szakbizottságunk számára, amelyben leszögeztük, hogy szeretnénk az EU eh, politikájában tevékenykedő nők eh, témáját is napirendre tűzni, és ezzel a kérdéssel is foglalkozni. Egy következő terület a külpolitika. Ezen belül a háború sújtotta, konfliktusok sújtotta területeken élő nőkkel szeretnénk foglalkozni, és azt vizsgáljuk, hogy milyen szerepet tölthetnek be a nők a béke folyamatok kapcsán, hiszen ez e, alapvető feltétele annak, hogy helyreálljon ezeken a területeken a béke és e, erősödjön a demokrácia. A következő kérdés. Mi fontos számunkra akkor, amikor um, találkozunk más szakbizottságban dolgozó képviselőtársainkkal, és a gender mainstreaming kérdéséről foglalkozunk. Um, márciusban volt egy ilyen találkozónk, és uh, több kollega képviselőtársunk elmondták, hogy nagyon jó lenne, hogyha elkészülne egy cseklista egy olyan lista, amelyen például feltüntetjük azt, hogy melyek azok a területek, ahol többet kellene tennünk a gender mainstreaming érdekében, és melyek azok a szakbizottságok, ahol ezt a munkát erősíteni kellene. Ez tehát egy javaslat, és szeretnénk ezt a javaslatot még tovább fejleszteni. Örömmel veszünk önöktől indítványokat, javaslatokat, hogyha úgy gondolják, hogy ez egy közös eszköz lehet a nőgyi szakbizottság, de a többi bizottság számára is. Hadd utaljak még arra is, hogy a bizottság szeptember 21-én a 2010 és 15 közötti időszakra elfogadott egy esélyegyenlőséggel foglalkozó stratégiát. Számunkra nagyon fontos, hogy ezt a stratégiát kiegészítsék egy munkaprogrammal, amely már konkrét intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is tartalmaz azzal a célral természetesen, hogy a különböző szakpolitikákban nagyobb hangsúlya vegyék figyelembe a nem közötti egyenlőség szempontját. A különböző szakbizottságban a gender kérdések felelősei kell, hogy ezt próbálják kiegészíteni, még, ezt a listát a saját gondolataikkal, hiszen fontos lenne, hogy az egyes reszatokért felelős biztosak is megvitassák ezeket a kérdéseket. Ez elekezhetetlen ahhoz, hogy közösen tudjunk tenni valamit. Még egy dolgot hadd említsek meg. A gender mainstreaming témában készítünk egy saját kezdeményezésű jelentést, pontosabban a szakbizottság, minden szakbizottságban kell, hogy készüljön egy ilyen jelentés. Két évente kell ezt elkészíteni, és 2011-ben kell majd tehát újból egy ilyen a gender mainstreaming témával foglalkozó jelentést elkészíteni. Ez azután egyfajta iránymutatóként, vörös vonalként fog működni a munkánkat segítendő. Nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen segítőnk, egy ilyen iránymutatónk a szakbizottsági munkához. Készítettünk már egy kérdőívet is, amelyet a többi szakbizottságnak is el fogunk küldeni, és ez lesz majd a saját kezdeményezési jelentésünk alapja. Fontos leszögeznünk azt, hogy ez az említett kérdőív nem azt a célt szolgálja, hogy szeretnénk feladatokat átadni azoknak, akik a gender mainstreaming kérdésével foglalkoznak, vagy szeretnénk mi bizonyos akadálytól megszabadulni. Nem, mi ez csak szorosabban szeretnék együttműködni az többi szakbizottságban dolgozó kollégákkal, azokkal, akik kiemelten foglalkoznak a nemek közötti egyenlőség kérdésével és támogatást kívánunk adni a többi bizottságnak, hiszen um, a minden szakbizottságnak megvan a saját szakterülete, de a nemek közötti egyenlőség kérdése minden szakpolitikában jelen van, és ezért nagyon fontos, hogy az összes szakbizottság között legyen egy ilyen uh, gender mainstreamingen um, alapuló együttműködés. Most foglalkozzunk még azzal, hogy um, a checklistával, illetve a kérdőivel kapcsolatban hogyan és milyen módon tudnak önök inputokat adni. Szeretnénk, hogyha írásos észrevételek is érkeznének önöktől, ennek van egy határideje is, november 13-áig érkezhetnek még észrevételek a cseklistához és a kérdőívhez, és így reméljük, hogy eh, nagyon eh, jó eh, cseklista és kérdői fog elkészülni. Lichtenberger asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Sajnos még nem volt alkalmam arra, hogy ezt alaposan átolvassam. Örülök, hogy most van még egy lehetőség arra, hogy írásos észrevételeket is küldjünk. Egy dolgot szeretnék megemlíteni, nem tudom, hogy eh, ez a szerepel-e. Úgy látom, hogy különösen azokon a területeken, ahol pénzről, hatalomról van szó, vagy nagyon technikai, szakmai területeken, hogyha szakbizottságok maguk szerveznek meghallgatásokat, Nos, akkor szinte mindig csak férfi szakértőket látok a meghallgatásokon. És szerintem ez olyan kérdés, amivel kicsit pont komolyabban kellene foglalkoznunk. Jó, természetesen vannak olyan konkrét helyzetek, ahol valóban nagyon kevés nő nemzetközi szakértő van, de azért, ha keresnénk jobban, akkor talán találnánk nőket is. A legkülönbözőbb területeken még mindig az a helyzet, hogy mindig férfi szakértőkkel találkozunk, és azt hiszem, hogy nők is ugyanilyen jól el tudnák látni ezeket a feladatokat. Ezért talán érdemes lenne eh, ezt egy kicsit eh, szem előtt tartani, nem megfeledkezni erről, hogyha meghívunk szakértőket, akkor próbáljunk meg minél több nőt meghívni. Azt hiszem, hogy világosra kellene tenni, mennyire fontos az, hogy amikor összeállítunk egy pódium vita a szereplőit, az előadókat meghívjuk, akkor ügyeljünk arra, hogy minél több nő legyen közöttük. Hogyha ez benne van a kérdőjében, jó, akkor köszönöm szépen, mert ezt én ezt nagyon fontos kérdésnek tartom, amire oda kellene figyelnünk. Nagyon köszönöm. Valóban, ez igazán fontos kérdés, amiről Lichtenberger asszony beszélt. Én is úgy gondolom, hogy ez igen, rendkívül fontos, és ezért a kérdőiben is szerepe lesz. Sőt, a listán is világosá tettük azt, hogy nagyon fontosnak tartjuk eh, a meghallgatásokon, a delegáció utazások delegációs utakon, hogy mindig dolgozzunk azon, mindig törekedjünk arra, hogy női szakértőket is hívjunk meg minél nagyobb számban. Tisztában vagyok azzal, hogy nagyon gyakran nagyon sok férfi ül itt a pódiumon, a pódium viták résztvevőinek a tudnyelmű többsége férfi, különösen akkor, ahogyan mondta, hogyha gazdasági kérdésekről van szó, pénzzel vagy hatalommal összefüggő kérdésekről van szó. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ezt felvetette, és ezt külön köszönöm önnek valóban jobban kell tudatosítani önmagunkban is azt, hogy ebben az irányban még ez több lépésre van szükség. Thompson asszony. Azt hiszem, hogy ez nem csak a szakbizottságokban gond, hanem a politikai pártokban is. Szervezünk meghallgatásokat, de általában csak férfiak az előadók. Valóban itt mindenképpen tennünk kell valamit. Nagyon sok mindent kell vizsgálnunk a nemek közötti egyenlőség a gender szempontjából. Nagyon sok az olyan terület, ahol korábban ez, erre még nem volt példa. Hogyha például a munkahely teremtésről beszélünk, itt nem csak a tehát nem csak a fizetések közötti különbségről, hanem egyáltalán hogyan lehetne az EU munkahely teremtést segítő politikáját felhasználni arra, hogy megszűnjön ez a szegregáció a munkaerőpiacon. És hogyan tudna az EU hozzájárulni ahhoz, hogy erősödjön az egyenlőség a nemek között, és hogy bármivel is foglalkozzunk, az esélyegyenlőség szempontját mindig vegyék figyelembe minden területen, olyan területeken is, ahhoz, ahol ez korábban soha nem fordult elő, ahol ezt meg kell tanulni. És ez valóban egy nagyon hosszú folyamat, ami tőlünk is nagyon sok munkát követel. A Júri Szakbizottságban és sok más szakbizottságban is egyre többet kell foglalkozni a nemek közötti egyenlőség kérdésével. Köszönöm szépen, Thompson asszony. Valóban, ez is egy nagyon fontos kérdés, hogyan tudjuk alkalmazni a meglévő eszközöket annak érdekében, hogy határozottabban tudjuk képviselni az esélyegyelőségi szempontokat. Miközben őt hallgattam, eszembe jutott valami. Svédországban, az én hazámban létezik egy nagyon fontos konferencia, a svéd miniszterelnök szervezte ezt meg néhány évvel ezelőtt, és azt kellett tapasztalnia a konferencián, hogy csak férfi szakértőket hívtak meg a konferenciára és ezután drasztikus döntéseket hozott, miután látta, hogy csak férfiak ültek a e, pódiumon, fel azt mondta, hogy ő a saját helyét fej, felajánlja egy nőnek, és elhagyta a konferenciát. Nem tudom, hogy mindig ilyen drasztikus fellépésre van a szükség, de az lényeges, hogy valóban foglaljunk állást, és mondjuk el, hogy Igenis, vannak olyan nők, akik nagyon fontos tapasztalatokkal, tudással rendelkeznek, és igenis nagyon hasznosan részt tudnak venni legkülönbözőbb rendezvényeken vagy pódium vitákon. Hogyha ez a kérdéshez más nem kíván hozzászólni, akkor szeretném megköszönni, hogy itt voltak. Köszönöm a részvételüket. A az illetékes esélyegyenlőségért felelős személyeket máskor is meg fogjuk hívni ide a szakbizottságba. És még egyszer megismétlem, november 13-áig még várjuk az írásos észrevételeket a cseklistához és a kérdőívhez egyaránt. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy az Emberi Jogi Szakbizottsággal 16 óra 30-tól egy közös találkozót, ülést tartunk. Remélem, hogy azon is részt fognak venni. Köszönöm szépen. Yes, it could be, but, uh, but it's, I don't, know, I don't know if the time. I don't know. Jämställdhetsutskottet återuppta sitt eh, sammanträde och jag... Folytatjuk az ülést. És szeretettel köszöntöm vendégeinket, illetve a képviselőket. Együttesülése kerül sor. A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, illetve az Emberi Jogi Albizottság között. Ma van a tizedik évfordulója. Az ENSZ biztonsági tanácsa a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 13-25-ös számú határozatának. Ez egy olyan határozat, amely hangsúlyozza azt a tényt, hogy a válsághelyzetek, illetve háborús helyzetek különleges következményekkel bírnak a nők helyzetére, illetve a nők speciális helyzetét nem veszik eléggé figyelembe, amikor a konfliktusok megoldásáról van szó illetve a tartós béke megvalósítása területén. Nagyon örülök annak, hogy az Emberi Jogi Albizottsággal közösen van alkalmunk ezt az ülést lefolytatni hiszen a 13-25-ös határozat, az ENSZ biztonsági tanácsa határozata rendkívül fontos. Mindenkit szeretnék köszönteni a két szakbizottság nevében, mint említettem, együttesülésről van szó, éppen ezért két elnöke van a mai ülésnek, szeretnénk együtt dolgozni ma délután, és Hautala aztán asszonynak meg is adom a szót. Ő az Emberi Jogi Albizottság elnöke. Kérem, ragadja meg a szót. Köszönöm szépen, Éva Brit. Nagyon sajnálom, hogy az Emberi Jogi Albizottság több időt vett igénybe a mexikói és kubai jogi helyzet taglalása során, és ezért késtünk egy kicsit. Nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy az elmúlt tíz évben a 13-25-ös számú határozatnak milyen hatásai voltak. Most van ennek a határozatnak a tizedik évfordulója, és azt gondolom, hogy Finnországban Elizabeth Trettel is szorosan együtt dolgoztunk, aki az ENSZ-nek főtitkára volt korábban, illetve tíz évvel ezelőtt, és a libériai elnökkel annak idején szorosan együtt működött, annak érdekében, hogy a konfliktusos zónákban élő nők helyzetéről egyeztessenek. Nagyon gyakran a nők áldozataivá válnak a modern konfliktusoknak, éppen ezért rendkívül fontos az, hogy a nők is beleszólhassanak a konfliktusok megoldásába, illetve a tartós béke megteremtésének módozataiba. Fontos, hogy a nők is hozzájárulhassanak a helyzet stabilizálódásába. Az a tanulmány, amit beszeretnénk mutatni, az Európai Unió előrelépéséről szól, ami a 13-25-ös határozat megvalósítására vonatkozik. Ez a tanulmány általános áttekintést nyújt arról, hogy a nemzetközi közösség hol jár a határozat megvalósításában, illetve a 18-20-as, 23-as és 28-as határozatok megvalósításában egy konkrét struktúra került kidolgozása arról, hogy hogyan kell ezeket a határozatokat a gyakorlatban megvalósítani. Éppen ezért a 13-25-ös határozat következményei nagyon fontos, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos iránymutatásainknak szerves részeivé váljanak. Biztosak vagyunk abban, hogy egy etikai kódex mentén szigorúan kell együttműködni, illetve a különböző tevékenységekre megfelelő költségvetést kell kidolgozni, és a helyi szervezetekkel az Európai Uniónak együtt kell dolgozni, különösen ami a különböző készségek fejlesztését illeti, illetve továbbképzést és természetesen tudjuk, hogy speciális kulti, politikai és kulturális korlátok is léteznek. Hát az iránymutató dokumentum és az Európai Unió munkájának alapvető elve egy átfogó megközelítésen alapul, ami a megvalósítását illeti. A 13-25-ös határozat kapcsán, illetve a 18-20-as határozat kapcsán. 2008-ban került elfogadásra egy munkadokumentum a megvalósítás kapcsán, amely eh, az Európai Unió szerepéről tartalmaz iránymutatásokat. Annak érdekében, hogy eh, béke fenntartóként, illetve békeépítőként milyen szerepet tölthet be. Júliusban az Európai Unió úgy eh, döntött, hogy a nők szerepéről egy külön anyagot dolgoz ki, és ez egy mérföldkőnek számít. Azt gondolom, hogy ennek kapcsán várhatjuk azt, az ENSZ um, határozata kapcsán, hogy az Európai Unió tevékenységében is ezeket jobban figyelembe kell venni. Michel Bachelet asszony, aki korábban csilei elnök jelenleg, alelnök szintén jelentős munkát fejtett ki, és az EU és a nők program 2008 óta létezik. 2009. szeptember, 10, szeptember 30-án került elfogadásra az a határozat, amely a nemi erőszakhoz kapcsolódik a konfliktusos zónákban, a gyermekek elleni eh, és nők elleni erőszak eh, nagyon fontos téma, és az ezzel kapcsolatos határozat szintén rend, rendkívül fontos. Nagyon örülünk annak, hogy Margaret eh, Wallström az elnöke ennek a csoportnak. Azt gondolom, hogy nagyon is képes arra, hogy ezt a mandátumot kibővítse, és biztos vagyok abban, hogy ő nem fog szemet hunyni a nők elleni erőszak más formái kapcsán sem, hiszen ezek nagyon szorosan kapcsolódnak az ő mandátumához. Az Európai Uniónak továbbra is eltökéltnek eh, kell maradnia a genderügyek kapcsán, illetve külső felépéseiben is. Az Európai Unió um, fejlesztési céljai 35%-ában megjelennek a nők, és 2000 um, és 2008 között, a béket tárgyaló között is uh, uh, szintén vannak nők. Um, Atiszári korábbi finn elnökkel is volt alkalmam beszélni, és mindig uh, feltette azt a kérdést, hogy hol vannak a nők a tárgyalóasztaloktól miért maradnak el, és ragaszkodott ahhoz, hogy megfelelő válaszokat kapjon, hiszen a kompetens nők nagyon ritkán jutnak el odáig, hogy ott legyenek a tárgyalóasztalnál. Számos nyilatkozat volt az Európai Unió intézményei, számos dokumentumot és nyilatkozatot készítettek a 13-25-ös határozat kapcsán. 2009-ben a parlament is elfogadott egy állásfoglalási indítványt, a békefenntartás kapcsán, eh, nemzetépítés kapcsán, illetve léte, létezik eh, a fejlesztési együttműködésben is eh, az esélyegyenlőség témája, létezik egy átfogó megközelítés, és a 18-20-as, illetve 13-25-ös határozat kapcsán nagy megtiszteltetés számomra, hogy együtt dolgozhatok Eva Brice Svenssonnal és Git Kiának adom meg a szót, parancsoljon. Thank you very much, Heidi. Nagyon szépen köszönöm Heidi, és köszönöm szépen Májbrétnak is. Köszönöm szépen a parlamentnek, hogy megrendelték ezt a fontos tanulmányt. A célja ennek a tanulmánynak az volt, hogy egy átfogó alapot nyújtson mindenről, ami a 1325-ös BT határozata kapcsolatos, illetve az ENZ és az EU emberi jogi kérdéseivel kapcsolatos a nők fegyveres konfliktusokban betöltött szerepéről. Nagyon szépen köszönöm, akik segítettek a tanulmány elkészítésében az ISIS Europe, Európa munkatársai, és Sebastian Blocking és Színi Zidekhaut kolléga, aki az ENSZ kapcsolatos első fejezetet segített megérni. Mindenkinek van egy példánya, nem fogom átnézni a 180-odat, aminek fele függelék, de kiemelem a fő tanulságokat, információkat, és azokat az ajánlásokat, amelyek értelmében az EU-nak tovább kellene lépnie. Ha megengedik, a kutatást január 2010. január és májusok között végezték el, tehát most egy hat hónapos hézag van, lehet, hogy ebben a fél évben történt valami. A tanulmány novemberben fog majd megjelenni, fantasztikus szakértők vannak itt lent, akik majd hozzáteszik a magukét. Gyorsan szeretném áttekinteni, szeretnék inkább kérdésekre válaszolni, mindenkit el tudja olvasni, nem kell nekem felolvasni önöknek. Amit Heidi mondott, nem tudom, hogy működik-e, nagyszerű. Úgy tűnik, hogy valami hiányzik. Miközben beszélek, esetleg ha 5 percet kaphatnék, mert nem a jó előadás szerepel a képernyőn. Egy másodpercet kérek szépen elnézést, de a rossz előadást töltöttem le. Ha megengedik, az alapvető hivatkozási pontokról beszélek. Meg kell nézni, az EU milyen eredményeket ért el. A parlament mit is kér tőlünk azt, hogy helyezzük megfelelő összefüggésbe. Mármint, hogy nézzük meg, hogy az ENSZ mit tett az elmúlt tíz évben, és ehhez képest mit ért el az EU, vagy sem. Mert természetesen az összes EU tagállam tagja az ENSZ-nek, és a 13-25-ös és a 18-20-as két összefüggő határozat a fő keretünk, amelyen belül mozoghatunk, és amelynek keretében a fegyveres konfliktusokban nők ellen elkövetett erőszak ellen tudunk fellépni. 2009-ben készült egy tanulmány az AFE bizottság számára. Ez a tanulmány ö, megnézte az EU külügyi kapcsolataiban a női vagy nemekkel kapcsolatos kérdéseket. És ez a korábbi az AFET számára készült tanulmány egy bizonyos hátterét jelent a jelenlegi tanulmányhoz. Okay, we have off. Excellent. Jó, nagyszerű, megvan. Elnézést kérek ezért a kis malőrjét. Ezt akartam. Nagyszerű. Na most, amit Heidi mondott, ahhoz lakozva. Nagyon szép folytonosságról lehet beszélni az ENSZ és az EU között. Margot Wallström, ugye a külön képviselő, nagyon is dinamikus volt az elmúlt 12 hónapban. Én általában így érzek. Azért tettem fel ezt a az idézetet, azt mondja, hogy ne, nem mondjuk állandóan azt, hogy komplex, nehéz. Miért nem tudunk valamit tenni? Miért nem lehet valamit tenni a repesztő, a repeszbombák ellen például? Az ötös oldalon látják a tanulmányban, nagyon fontos megérteniük, hogy nagy hatalmas keret található. A nők nem csak számok, nem csak áldozatok, közvetítők, a változás ügynökei, az EU keret, ami önök előtt található, három aspektust emel ki. A diplomáciai fellépés, ugye az EU főképviselője most egy nő, végre, Szudán számára, szudáni a, ez a képviselő asszony, megnézzük a válságkezelést, Láss, látják, hogy a Lisszaboni szerződésben is új keretek foglalkoztak, keretkeztek. Ugye az Európai Külügyi Szolgálat egy új testület, itt van az Európai Parlament, amely ezen a területen, a külkapcsolatokban. Most a parlament nem csak konzultációs szereppel bír, hanem ugye költségvetési hatásköre is van, sőt erősebb hatásköre, és ne felejtjük az EU tagállamok által végzett kétoldalú megállapodásokat. Egy furcsa lény az Európai Unió, hiszen nem csak parlamenti, nem csak európai szintű, hanem kormányközi tevékenységet is folytat. Mit is elemeztünk? Az átfogó megközelítést, amelyet említettek már, és van a három alapú megközelítés, amelyet a francia elnökség dolgozott ki, amely megnézi a politikai párbeszédet, a gender mainstreaminget és azokat az eszközöket, amelyek a legfontosabb elemei az Európai Uniónak ez az EIDHR és az IFS. A stabilitási eszköz, illetve a demokrácia és emberi jogok európai eszköze. Azt kell megnézni, hogy mit tudunk ezzel a 1025-ös b tértázattal kezdeni a közös védelmi és biztonsági politikában. Megnéztük a nők és lányok ellen elkövetett erőszakkal kapcsolatos teendőinket, a velem együttműködő kutatók, munkatársak, mindent áttekintettünk, összevettük, összevetettük ezeket a dokumentumokat, ez az egy első alap. Ezt nem kell áttekintenem, de egyfajta komparatív tanulmány, amely azok kapcsolatos, hogy az ENSZ 15 ös határozatát hogyan ültette a gyakorlatba az EU. A módszertan. Egyszerű volt, áttekintettük az irodalmat, nem sok irodalom foglalkozik ezzel, szakirodalom, ez az egy fontos megállapítás. Aztán a fő EU szereplőkkel. Négy éve dolgozom Brüsszelben, ismerem a fő szereplőket, úgy tetszik, akik ebben érdekeltek. Különböző missziókban jártam, személyesen jártam EU missziókban. Nagyon kicsi ez a gender közösség, kevesen vagyunk, ezért ismerjük egymást, de első kézből való információ ez. E, elvégeztünk egy kvalitatív és kvantitatív statisztikai eszközt. Megnéztük az összes úgymond közös fellépést, a béketeremtő missziókat, és megnéztük, hogy beszéltek-e emberi jogokról, és a 25 ös és hogyan említették. Erről szólok majd. Ez nagyon fontos, hogy hogyan. Aztán megnéztük, hogy kik dolgoztak a 25 ös emberi jogi vagy nőjogi kérdésekkel, megnéztük a kötyötési sorokat és pénzügyi eszközöket is. A fő különbség vagy, vagy Mm, paradox az nagyon jól megfogalmazott, megfogalmazódott az egyes számú függelékben, amely az Európai Unió nők és asszonyok ellen elkövetett, elkövetett erőszakra vonatkozó útmutatás. Mit is tesz az Európai Unió sok területen? Ugye nagyon sok fegyver van, amely erőszakhoz vezet. Ennek ellenére az EU nem tudja a különböző stratégiáit összehozni. Ugye van biztonság a fejlesztés területén, nem, nem nagyon sok összefüggést tudtak fellelni a, az erőszak és, és a fegyverkereskedelem között. Ez az általános keret, amelyet meghatároztunk. Nagyon gyorsan áttekinteném az ENSZ fejleményeit, akik, azok számára, akik nem szakértők. Az elmúlt években tíz évről van szó. Nevetséges, hogy most értünk csak oda, hogy ezeket a határozott lépéseket megtesszük. ENSZ jelzőszámaink vannak, van egy ENSZ szerte elfogadott cselekvési terv. Um, igazából a 13-25-te kapcsolatban bátorítólag lépnek fel ezek megvalósítása kapcsán, nagyon finoman fogalmaznak. De most végre vannak cselekvési tervek, programok, amelyek valóban rátérnek a lényegre. Margot Wallström, ez is fel tudnál mutatni, tehát már. Margot Wallström egy nagyon aktuális tanulmány készített, a béketeremtő gyakorlatok elemzés alapú gyűjteménye, ez egy rendkívülen kiváló úti könyv, vagy, vagy egy kiadvány, kézikönyv. Két dolgot mondanék. Minden aspektust figyelembe vesz a belső száműzöttektől kezdve mindenfélét. Nem csak a politikai döntéshozókról, nem csak a politikusokról szól, hanem a helyszínen fellépőkről. Ez egy nagyon jó eszköz, ez a kis kézikönyv. Természetesen a nemzeti cselekvési terveket támogatjuk, több is készült az elmúlt években, és nagyon fontos az Európai Unió és az ENSZ partnersége, az egyik a nemek közötti egyenlőség és fejlesztési partnerség 2007-től 10-ig tartott, ezt meg kell nézni az EU-nak, nem sikerült még lezárni ezt a partnerségi programot. Általánosságban van kötelező érvényű, érvényű aspektusok vannak, a nők különböző területekhez hozzáférnek, a nők ellen elkövetett erőszak kapcsán sokkal több minden történik. A nők ellen elkövetett erőszak, emberi jogok ellen elkövetett erőszak. És nem ebben a tanulmányban, hanem általában azt találtuk, hogy az intézményeken túl vannak alapvetően nem az intézmények, nem az EU, nem az ENSZ intézmények, hanem a civil szervezetek a fő mozgatórugója a változásnak. Nagyon fontos a párbeszéd, nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy milyen struktúrában dolgozunk az EU delegációk, nagyon fontos szerepet játszhatnak ebben. Az EU sokkal határozottabbá tehetné pénzügyi támogatásával, és itt a parlamentnek fontos szerepe van. Az EU célja általános politikai keretében sokszor adhok határozatokból áll, a legtöbb EU külügyi keretprogramja több ilyen külön részből áll, nagyon nehéz támogatni a 13-25-öst, majd szólnék, ahol nem megfelelő az EU vezető szerepe, nem megfelelő a végrehajtás, és nincs monitoring. Látják itt, és még egyszer megismétlem, az EU dokumentumok jók, amelyek léteznek. Kiváltképpen az egyik dolog, amelyet szintén megkívántok nézni, a 13-25-ös és a 18-20-as megvalósítása az európai biztonsági és védelmi politikában. Nem hagyják végre ezeket a határozatokat, mert senki sincs, aki ezzel foglalkozna, csak ezért. Hasonló a helyzet a többi dokumentumnál. Bár mondjuk a fejlesztési főigazgatásokon többen vannak, még többen vannak a szociális és foglalkoztatási főigazgatóságon, de garantálni kell a, arra azt is, hogy a belső ö, politikákat össze kell kötni a külső politikai tevékenységünkkel. A belső például idén vizsgálják felül az úgynevezett egyenlőségi ütemtervet, aztán van a DAFNE, amely a kereskedelmi vagy, vagy nők kereskedelmi kapcsolatos kérdést vizsgálja felül. Tehát az em, a nők kereskedelmében mindig vannak fegyverek, és mindig van erőszak. Most pedig rátérnék, egy dián feltüntetném a száz oldalnyi tanulságot, amelyet meghatároztunk. Az Európai Unió korlátai. Azt láttuk, hogy elsősorban megnézzük, hogy mennyire gyorsan reagál az EU, nincs megfelelő ö, gender struktúra. Korai előjelzés nincs semmi. Az OECD-nek van egy nagyon jó korai előjelezési rendszere. Ezt meg kellene nézni az EU-nak. A missziók mandátuma bár javult, nem tartalmaz olyan utatásokat, amelyek a 13-25-ösre vonatkoznának. Nagyon sok az ösztönzés, az ösztönző, de kell még pénz, nincs fókusz a némek kérdésén, luxusnak tekintik, úgy gondolják, hogy az emberi jogok már áramvonalasítva lettek, vagy a fő csip, csapás iránynak megfelelnek ami az úgynevezett gender architektúrát illeti. Még mindig egy kicsit adhok jellegű. Tehát nincs elegendő személy, aki ezzel foglalkozna. Adhok ez, az, ez az építmény, az Európai Külügyi Szolgálatban sem tudjuk, hogy pontosan mi fog történni az emberi jogok területén. Most az illetékes szakértőt a bizottságból átvitték az Európai Külügyi Szolgálatba, most nem személy képviselő már ez a kolléga, sokat kellene lobbizni annak érdekében, hogy legyen egy erős emberi jogi főosztály. Kinek a feladata? Nagy kérdés. A dokumentumok nem kapcsolódnak semmilyen személyügyi felépítményhez, itt nehéz megvalósítani bármit is, nincsenek pénzügyi források. Nagyon sok ember, önök közül is többen dolgoznak a 13-25-ösön, az emberi jogokon, vagy a fő munkájuk, munkakörük egy al feladatának kapják, mondjuk a sportkultúra mellett összesen 10%-ot fordítanak a munkaidekből erre a témára. Aztán Ashton asszony fő álláspontja a gender mainstreaming támogatása, amely a nagyon sok nyelvközetában szerepel. Nem mondanám, hogy ez kifogásnak szolgálhat, de az a baj, hogy nagyon nehéz a mainstream, a főcsapás, meghatározása, ha nincsenek megfelelő hivatkozási pontok. Az ENSZ esetleg az ENSZ asszonyok elnevezésű struktúrájával tehet valamit. A gender mainstreaming nem lehetséges a megfelelő gender architektúra nélkül. Nagyon nagy a, a, a zavar, a kavarodás, hogy ki mit csinál, nincs elegendő bevált gyakorlat. Aztán, amivel ma szeretnénk foglalkozni, hogy voltak nagyon pozitív változások az elmúlt öt évben az EU intézményekben. Az első ülés, amelyhez ellátogattam, egy gender szakértői ülés volt. Az összes tagállam fiatal belső gyakornoka, nő gyakornok volt a résztvevő. Nemrégiben volt egy ülés, ahol magasrangú képviselők vettek részt, a NATO, az EU és az ENSZ részéről. Most már ezen túlmentünk, amely nagyon jó eredmény az elmúlt öt évben. Kiváló kezdeményezések vannak, de ezek informálisak. A munkacsoport, az informális munkacsoport, akik az EU intézményekben ilyen kérdéssel foglalkoznak, informális, nagyszerű munkát végez a munkacsoport, mert különleges személyiségek vannak ott. A gender és emberi kérdések nagyon fontosak, de általában valakit kineveznek, nem között egyenlőségi vagy emberi jogi szakembernek, sokan vannak, ez jó, több mint 300 ember van. Akik, ha összeszedjük az összes olyan embert, aki valamilyen szinten érinti a nemek között egyenlőséget és az emberi jogokat, Hát a két kezünkön megszámoljuk hogy ez, aki főállásban foglalkozik ezzel a témával. 300-an valamilyen szinten foglalkoznak vele. Van egy hálózat, ami az egykor főigazgatóság által irányított ez egy hihetetlen nagyszerű lehetőség az eszmecserére. És nagyon jó az intranet, de informális. Tudom, hogy az az ember, aki irányította ezt a rendszert, éppen elment. Tehát az Európai Külügyi Szolgálatnál arra kell figyelnünk, hogy sok olyan ember, aki informálisan dolgozott, nos, hogyha konkrétabbá kell tennie az Európai Külügyi Szolgálatnak ezt a kérdéskört a mm, közös biztonsági és védelmi misszióknál nagyon fontos a közös fellépés a mandátumok. Össze kell gyűjteni a legjobb és legrosszabb gyakorlatokat. A leg, ö, tavaly tartottuk az első informális ülést, és most a gender szakértők tartják a kapcsolatot egymással. Ott egy minden mm, Biszogénián már nincsen emberi jogi tanácsadó, de minden egyéb ilyen EU-s békefenntető misszióban van nemekkel foglalkozó, nemek egyenlőséggel foglalkozó szakértő. A fő baj az, hogy nincsen harmonizáció és standardizáció. Mert ugye a tagállamok döntenek a megfelelő személyi háttér biztosításával. Nagyon fontos, hogy a képzésnél legyen EU harmonizáció. A szlovén e, trió elnökség e, idején készült egy kézikönyv, amely az összes dokumentumot összehozta. Úgy gondoljuk, hogy ezt felül kell vizsgálni, ezt a kézikönyvet, újra kell, e, újra össze kell állítani, a több dokumentum készült. Vannak EU indikátorok, jelzőszámok is, nem csak ENSZ indikátorok. Aztán vannak munkacsoportok, különböző platformok, platformok, amelyek támogatják a nemzeti cselekvési terveket olyan országokban is, ahova az EU-8 megy. Eléggé ismétlem magam, nézzük meg a kihívásokat. Még mindig nem tekintik elég fontosnak a gender kérdést, és feltételezik, hogy az emberi erőforrás politika területén már úgyis megvalósult a gender mainstreaming, de hát szégyen, hogy ez nem valósul meg. Ez egy catch 22-es, tehát egy helyzet, mert hogyha nincs struktúra, akkor hogyan lehetne érvelni azért, hogy több erő, erőírás van, van szükség egy kicsit nehézé teszi a munkát, eh, hogy hogyan tudnánk harmonizálni a megközelítéseket, és eh, az EU-nak eh, erősebb ben kellene törekednie arra, hogy legyenek harmonizált iránymutatások. Itt más a helyzet, mint az ENSZ-ben vagy a NATO-ban. Az EU, hogy egy global player, egy fontos szereplő akar lenni a színpadon, akkor megfelelő instrukciókra van szükség össze kell kapcsolni a rövid és a hosszú távú fellépéseket, helyi partneri kapcsolatok kialakítására van szükség. Egy további kihívás természetesen, hogy még mindig nincs, nem valósul meg az elszámoltathatóság, nem vontuk le igazán a következtetéseket, nem tanultuk meg a leckét a múltból. Az indikátorok kapcsán, hát ezek úgyis benne vannak a dokumentumban, amit ehhez hozzá szeretnék tenni, az csak annyi, hogy nagyon jó, hogy vannak indikátorok. Ugyanis egy nagyon érdekes folyamaton mentünk keresztül az EU-ban. A probléma az én megítélésem szerint, hogyha, ugye amire most koncentrálok, az a nők eh, fegyveres konfliktusokban kérdéskör, a francia elnökség alatt születtek javaslatok indikátorokra, de itt mindent csak a számokban nézünk, hogy a képzésben a résztvevő nők és férfiak aránya, azután a vezető szinteken, a, egyáltalán a erők körében mekkora a nők aránya. Azután lehet vizsgálni azt, hogy milyen az arány a nők és a férfiak között a menekültek és a belső menekültek, vagy az otthonukat egy, elhagyni kényszerülők körében. Ezek voltak tehát a javasolt indikátorok a francia elnökség alatt. Ezután az EU konkrétabban a fegyveres konfliktusok kapcsán megpróbált um, a különböző párhuzamos munkálatokban a fejlesztési kérdésekre jobban koncentrálni, és um, kiváló munkatársak foglalkoznak ezen a területen a közös uh, uh, biztonság és védelmi politika uh, területén, akik um, a általánosságban is támogatást adnak azoknak az országoknak, amelyek alkalmazzák a 13-25-ös határozatot, most már a tagállamok is egyetértettek ugye az, az indikátorokban. A következő lépés az, hogy el kell jutni odáig, hogy elmélyült munka folyjon az indikátorokkal kapcsolatban. Az elnök asszony kéri, hogy befejezze az előadó az előadást. Már csak két-három szlájdom van. Egy utolsó észrevétel a finanszírozási eszközökkel kapcsolatban. Ezek mindegyike tartalmaz hivatkozásokat a 13 25 ös nem teljesen világos, hogy milyen formában. A legfontosabb kérdés, amivel foglalkozunk kell, a gender architektúra. És ezen belül is konkrétan szükség lenne egy magas szintű munkacsoportra, amely értékelést végez, és az informális munkacsoport munkáját is ellenőrizve megpróbálnának további eredményeket elérni. Nagyon szépen köszönöm. A parlament egyfajta politikai katalizátorként szintén részt tud venni ebben a munkában és most biztos vagyok abban, hogy a kollégák szeretnének kérdéseket feltenni, hozzászólni. Luna Csek kolléganő először. Nagyon köszönöm a nagyon érdekes betekintést abba, hogy mit sikerült eddig elérni, és mi az, amit még nem. Néhány hónappal ezelőtt egy regionális női lobby tanácskozása vettem részt Dél-Európában, a UNIFEM Europe munkatársai számoltak be a problémákról, és nagyon hasonlót mondtak, sőt, talán még több problémáról számoltak be, mint ön. Vannak már különböző anyagok, akciótervek, stb., de hiányzik a végrehajtás, a pénz, és még mindig nincsenek elég, nincs elég nő vezető pozícióban. Javul egy kicsit a helyzet, de még nem elég a vezető nő. Ön is elmondta, hogy nem elég vezető szerepet vállal fel az Európai Unió, a alpája a megfelelő pozíciókban nem kerül elég nő. Catherine Ashton, ahogy ön is mondta, nagyon szeretne előrelépni a mainstreaming területén, de hogyha nincsen jó struktúránk, akkor hogyan akarjuk megvalósítani a mainstreaminget, akkor el fog veszni a nőpolitika. Egy dolgot szeretnék kérdezni a eulex lexel kapcsolatban. A parlament jelentéstevévé Koszóval kapcsolatban, és az EU lex kapcsán már több találkozónk is volt, de Kennebo úrral, tehát a korábbi vezetővel felmerültek esélyegyelőségi kérdések is. Hogyan ítéli meg ön az ők munkáját a Zeulexen belül, illetve a külvilág hogyan látja ezeket a kérdéseket, hogyan valósul meg a nemek közti e- egyenlőség az EULEX-ben. Egy fontos kérdés a hálózati építés, és nagyon gyakran a parlament is megfeledkezik arról, hogy mennyire szükség lenne a civil szervezetekre, a szervezetekre, hogy ezt a civil társadalom egészében erősítsék ezt a helyzetet. Azt hiszem az AFED-ben és a szedében is sok feladat vár még ránk. Az AFED és a szede irodáiban is csak férfiak dolgoznak. Azután itt vannak a delegációk, és csak kettőt vezeti nő, az összes többi delegáció vezetője férfi. Tehát saját magunknak is még nagyon sok a tennivaló, hogy jobban láthatóvá váljon az, hogy a külvilág felé is, eh, hogy mit képviselünk. Ecuadorban például részt vettünk egy védelemmel kapcsolatos vitánkban, és eh, ott is csak szinte kizárólag férfiak voltak két latinamerikai nő kivételével, úgyhogy sok még a tennivalónk. Köszönöm szépen, és üdvözlöm eh, Jeep urat, az Emberi Albizottság alelnökét, aki szintén részt vesz a két bizottság közös tanácskozásán. De Brün asszony a következő, és utána Flantler kollega. Köszönöm szépen. Azt hallottuk öntől, hogy megvizsgáltak néhány belső programot, és egészen konkrétan eh, a esélyegyelőségi programokat is eh, megvizsgálták vajon az írországi béke és megbékérés programmal is foglalkoztak? Ez egy belső program, de azért foglalkozott ez is konfliktus megoldási kérdésekkel. Itt persze három lépcsőben valósult meg a, a béke, folyamat három szakaszból állt össze. Érdekelne engem, hogy ezzel az kérdéssel is foglalkoztak-e. Mielőtt az Európai Parlamentben megválasztottak volna, részt vettem azokon a tárgyalásokon, amelyek eredményeképpen megszületett a béke megállapodás Írországban. Belfastban, tehát Észak-Írországban. Rendkívül fontos, hogy folyamatosan figyeljünk a nőkre az ilyen tárgyalások során, és ismerjük el, hogy milyen fontos szerepük van a, szerepe van a nőknek a béke építésében és a megbékélésben, mert hogyha ez nincs így, folyamatosan emlékeztetni kell a tárgyaláson résztvevőket, és így érhetjük a legjobb eredményeket. Köszönöm a asszony, Brandner asszony. Én is szeretném megköszönni a beszámolót. Ez érdekes, hogyha 2008-as dokumentumról beszélünk, elég régen volt. De hát rendben van, jó, hogy megvan, ez az alap dokumentum, ez alapnak elég jó. Kérdésem a következő. Az ő megítélése szerint könnyebben hozzá lehet most már férni a számokhoz, az adatokhoz, mint két-három évvel ezelőtt, hiszen tudom, hogy egy másik jelentés kapcsán is foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, és akkor is szükség volt, nyilván adatokat kellett megtalálni. Kérdésem, hogy javult-e a helyzet, és hogyan tudná ezeket összefoglalni az ajánlásaiban. Köszönöm, Brandner asszony. Most visszaadom a szót az előadónak, és kérem, hogy rövid legyen, mert még több szakértőt is várunk erre az ülésre, amit majd a következő szakaszt ismét, ismét Svenzen asszony fogja elnökölni. Rövid lehet valóban, mert nagyon egyszerű válaszokat tudok adni. Az Eurex Koszovóval kapcsolatban eh, több alkalommal is együttműködtünk koszovói NGO-kkal. Az Eurex Koszovó eredményei között az első az, hogy egy gender unitot, egy egységet is létre tudtak hozni. Tehát ezt kipipálhatjuk, ez megvan. Ezt eh, én, én elmondhatom, mert magánszemélyként nyilatkozom, de tudom, hogy sok probléma volt, és azt hiszem, eh, nagyon eh, sok támogatás érkezett magas szintekről, hogy létre lehessen hozni ezt a gender egységet. Emellett ott helybeli nő szervezetekkel is tárgyalok, de hát úgy tűnik, hogy rájuk nincs, nincsenek lenyűgözve az EULEX misszió munkájától. Több PR munkára lenne szükség az EULEX-en belül is és kívül is. Írország kapcsán nem, nem is tudtam erről a tanulmányról, elnézést kérek, hogy ez elkerült a figyelmemet, úgy tűnik, hogy ez nagyon jó dolog. Válaszként talán egyet mondhatok, az EU dokumentumokkal kapcsolatban a legkeros, legnagyobb probléma az, hogy mindig túl gyakran szerepel az, hogy very appropriate, tehát túl eh, sok a kiskapu. A legnagyobb problémám pedig az volt, hogy nagyon-nagyon sokszor kellett kérnem valamit, e, számokat. Még a bizottságnál egyszerűen nem e, nincs ellenőrzés, hogy mit hol tárolnak, nem tudják, hogy hol vannak az adatok, hol lehet megtalálni ezeket. A tanácssal kapcsolatban kicsit jobb volt a helyzet, de fel fogom a figyelmet erre a kérdésre. Tehát honnan tudta az adatokat beszerezni? Úgy tűnik, hogy mindenhol kicsit káosz volt, zavar. Én próbáltattam mindenkinek e-maileket küldeni. Ez fontos lesz majd a külügyi szolgálat munkájához is, hogy legyen elég adat. Köszönöm, most pedig átadom Évának az elnöki tisztelt. A témánk persze ugyanaz marad. Köszönöm héfe, szépen Hautalasszony, és a szakértőnknek, Gigiának is köszönöm, hogy eljött és itt volt. Azt hiszem, hogy valóban sokat gazdagodtunk tudással, ismeretekkel, és nagyon nagy segítséget kaptunk öntől. Most újabb szakértőket szeretnék köszönteni. Sajnos emlékeztetnem kell arra, hogy miután elég nagy a csúszás, most már nagyon kevés időnk van és arra is szeretném emlékeztetni önöket, hogy mindegyik szakértőnk 10 percet kap, mert hát szeretnénk, ha maradna egy kis idő a vitára, és a kérdéseket tehetnének fel a képviselők, és önök ezeket még is tudnak válaszolni. Köszöntöm tehát önöket Dagmar Schumacher asszonyt, aki az Unifám új igazgatója, itt a brüsszeli irodában dolgozik. Egy új ENSZ részleget is vezetett, a UN Women részleget vezette, mielőtt a jelenlegi funkciójába került. Parancsön Sumár asszony. Nagyon köszönöm, Éva, és Heidinek is köszönöm, hogy meghívtak ide ma. Nagy örömmel vagyok itt. Köszönöm Csicsinek a kiváló előadást, ami nagyon inspiráló volt. Megegyeztünk abban, hogy én inkább az elmúlt hónapról, októberről fogok beszélni, a, hogy mi történt New Yorkban. Nagyon fontos volt ez a hónap a 13-25-ös határozattal kapcsolatban. Ugye elhangzott, hogy nagyon sok minden van papíron, de a végrehajtás az bizony nagyon akadozik. Az elmúlt hónapban megpróbáltuk felmérni, hogy milyen, mi történt, mi eredményeket értünk el. Három fő fontos rendezmény volt. Az egyik október 13-án a Biztonsági Tanácsban került megrendezésre, amikor is a főtitkár jelentése nők részvétele a béke építésében, helyreállításában került megvitatásra. Leszögeztük, hogy a nőknek egyre fontosabb a szerepe a béketeremtésben, konkrét intézkedésekre is beszámoltak, a korai helyreállítás, könnyű kormányzati struktúrák, a béke építése, helyreállítása kapcsán. A jelenlegi 5%-ról eh, 15%-ra kellene emelni azokat a forrásokat, amelyeket a nők segítésére fordítanak. Eh, a tagállamok üdvözölték ezt a eh, beszámolót, és nagy mértékben támogatást írték annak a hét pontnak, ami gyakorlatilag összefoglalja azt, hogy az ENSZ rendszere mit tud tenni, milyen lehetőségei vannak. Ez az első fontos rendezvény. A másik fontos rendezvény 2010. október 25-én volt, női békeaktivisták eh, szerepéről folyt a tanácskozás. mert hallottuk, hogy milyen fontos a nő szervezetek szerepe, Lunacek asszony is említette ezt az előbb. Nos, a DPA, a DPKO, az UNDP és az UNIFAM közösen eh, rendezték eh, meg ezt a e, tanácskozást. Az egész világon egyébként 25 nyílt napok rendezvényt is tartottak, ahol mindenütt a, mindenütt a nőszervezetek szerveztek meg. Szafádám asszony Szudánból, Madásám Nepánból és Konzulati asszony Burundiból voltak a három vendégelődő, részt vett a ENSZ főtitkára, a, a, a főtitkár helyettesei egy olyan teremben, ahol nagyon sok nagykövetült tagállamok, az ENSZ különböző szervezeteinek a képviselői, az ENSZ tagállamainak magasrangú képviselői, amiből kiderült, hogy rendszeresíteni és intézményesíteni is lehet ezt a folyamatot. Milyen kérdéseket tettek fel a nők leggyakrabban azzal kapcsolatban, hogy a, ugye, a döntéshozatal minden szintjén eh, jelen kell, hogy legyenek a nők, igazságos eh, környezetet kell teremteni a nők számára az igazságszolgáltatás eh, tekintetében és a konfliktusok után fontos az, hogy a helyreállítási folyamatban több pénzügyi támogatást kapjanak a nők. Az utolsó rendezvény, amiről szeretnék beszámolni, október 26-án került megrendezésre a biztonsági tanácsban, a biztonsági tanács elismerte, leszögezte, hogy még sokkal többet kell tenni a 13. 13-25 megvalósítása érdekében. Elfogadta azt, hogy a 25 ös indikátorai tovább kell fejleszteni, hogy a nők még nagyobb szerepet kapjanak a béke és a biztonság megteremtésében. A főtitkár országi jelentéseket készít a tanácsnak, és fontos lenne, hogy a tanácsban szisztematikusabban szervezik meg a munkát a 13-25-össel kapcsolatban. Állandóan egy stratégiai kereten belül kell vizsgálni a 13-25-ös megvalósítását, ez a keret a következő évben elkészül és a 13-25-ösel kapcsolatban a következő öt évben egy újabb miniszteri értekezletet kell tartani. Most röviden összefoglalom, hogy mi is történt ezen az ülésen. A biztonsági eh, tanácsnak ez a tanácskozása eh, az ilyen ülések történetében a leghosszabb volt, 12 óráig tartott, tehát a leghosszabb ülés, amely egy témával foglalkozott, és még soha nem eh, volt ennyi előadó egy ülésen jelen, 91-en a főtitkárral együtt, Michel Bachelet többek között szintén jelen volt, ő képviselte a főtitkári jelentést, és elismerte, hogy a tagállamok és a civil eh, társadalom már jelentős eredményeket értek el a 13-25-össel kapcsolatban. A béketeremtésért eh, felelős eh, tisztviselő jelen volt, és rengeteg országot miniszteri szinten képviseltek, többek között Hillary Clinton is jelen volt a tanács egy elnöki nyilatkozatot is elfogadott, és ebben a nyilatkozatban üdvözölték eh, a, az ENSZ jelentést, eh, Baseli asszony eh, kinevezésével kapcsolatban ezt megünnepelték, Emellett számos nőkkel és a biztonsággal kapcsolatos kérdést vitattak meg. Az indikátorok kapcsán a tizedik bekezdésében azt olvashatjuk, hogy nagyon fontos ENSZ szervezetek megpróbálják a 13-25-ös végrehajtását a legmegfelelőbb módon biztosítani, és ennek a kereteit eh, tovább erősíteni, valamint eh, az egyes országok eh, konkrét követelményéhez igazítani. Ez a jelentés nagyon fontos az EU és az EU tagállamok számára is, hiszen ezeket az indikátorokat népszerűsíteni kell. Most 26 indikátor van jelenleg, ebből 8-at kell valóban monitorozni, felügyelni a, a tagállamokban. Tehát ez a tagállamok feladata. A többi indikátorral inkább az ENSZ rendszerén foglalkoznak a UN Women közel követi nyomon ezeknek az indikátoroknak a megvalósítását, de ez a nyolc, amiért a tagállamok felelősek, ezek a legfontosabbak talán a parlament szempontjából. Bár az elnöki nyilatkozat nem tartalmaz olyan megállapításokat, amelyeket a tanács figyelembe vehet, de azért a tanács elismerte azt, hogy szükség van arra, hogy a 13-25-ös végrehajtása koherensen megvalósuljon, és legyen egy állandó nyomonkövetési mechanizmus. I would now like to look... Most pedig meg szeretném nézni az októberi három rendezvényt, és meg szeretném vizsgálni azt, hogy a parlament mit tehet még, illetve hol lehet az Európai Unió szerepe. Azt gondolom, hogy politikai akaratra van szükség, ez egyértelműen kiderült ma, a hatásokat is be kell tudni bizonyítani, adatgyűjtése is szükség van, és nagyon fontos ezekre a bizonyítékokra szert tenni, különböző forrásokra és felelősségre, vonhatósági rendszerre is szükségünk van, ahol a mutatók szerepe megint csak megnyilvánul, ami az egyéb tevékenységeket illeti, és azt gondolom, hogy eh, erről még el kell gondolkodnunk. Beszéltünk a nemzeti akciótervekről, 27 eh, ilyen tervnek kéne lennie, de ezek még nincs, nincsenek meg mind. Tehát nem csak olyan tervekről van szó, amelyek valahol a polcon porosodhatnak, hanem olyan tervekre van szükség, amelyek a megvalósítást viszik előbbre. Második megjegyzésem. Azt gondolom, fontos arra kényszeríteni a BT-t, hogy hozzon létre egy munkacsoportot, hiszen ennek a tevékenysége rendkívül fontos lenne, és nagyon fontos a mutatók nyomon követése, amelyek a tagországi helyzetekre reflektálnak, és van egy további elgondolás is, hogyha megnézzük uh, szeptember 25-ét, ahol a tagországoknak el kellett kötelezniük magukat New Yorkban, és a civil társadalom is jelentős szerepet vállalt. Azt gondolom, hogy Európában is el lehetne gondolkodni egy ilyen elkötelezettségi napról Európában. Tehát fontos, hogy uh, ezen napig elgondolkozunk arról, hogy mit értünk el, és mi vár még ránk. Meg kell vizsgálni azt, hogy a kis nőjogi szervezetek számára milyen források állnak rendelkezésre, nemzeti szinten tehetnénk-e itt még többet, illetve e, rendelkezésre bocsáthatnánk-e e, nagykövetségi forrásokat, például, amelyeket kis nőjogi eh, szervezetek kaphatnának a biztonsági és békeügyekkel kapcsolatban. Tíz és fél percet vettem igénybe, úgyhogy itt abba is hagyom a mondandómat, csak néhány gondolatot szerettem volna önökkel megosztani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük szépen ezeket a hasznos információkat. és kiderült az is, hogy a nyolc, nyolc mutató az Európai Unió szerepéről és az Európai Parlament szerepéről meghatározóak. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Unió speciális módon járuljon hozzá ehhez a munkához, és ezt figyelembe fogjuk venni a jövőben. Katarina Lint is szeretném köszönteni. Ő az emberjogi osztályon dolgozik, a tanács emberjogi osztályán, és a tanácson belül a határozat megvalósításáért felelő, felelül, tehát a 13-25-ös és a 18-20-as határozat megvalósításáért Európai Uniós szinten. Leinen asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy beszélhetek az Európai Unió feladatairól a 13-25-ös megvalós, határozat megvalósítás kapcsán. Nagyon jónak tartom azt, hogy az Európai Parlament megvalósította ezt a találkozót, és Gia asszony is bekapcsolódott ebbe a munkába. Az Európai Parlament volt az első olyan intézmény a 13-25-ös határozat elfogadása után, amely ennek megvalósítása mellett állt ki. Nagyon örülök annak, hogy részt vehetek a mai ülésen. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a jelen pillanatban valósult meg ez az ülés, hiszen 30 nappal ezelőtt volt a BT nyilvános vitát folytató ülése, ezt már az imént említette, és az Európai Unió nagyon aktív volt az ülés előtti időszakban, és támogatta a globális mutatók elfogadását, az UNICEF is csatlakozott ehhez, és a tagországok, amelyek a biztonsági tanács tagjai szinte jelentős munkát végeztek, különböző munkacsoporti üléseken a tíz éves évfordulóról számos alkalommal esett szó, és miért is említem meg mindezt, hiszen nagyon jó példája ez az átfogó megközelítés megvalósításának, és nagyon fontos, hogy hatással legyünk ezáltal az ENSZ munkájára. Nagyon reméljük azt, hogy tovább léphetünk a BT-n belül, és Ausztria volt az a tagország, amely a nyilvános vitán hangsúlyozta az átfogó mechanizmus fontosságát, illetve a BT-n belül a munkacsoport létrehozását. Tehát az Európai Unió aktív ebben a témában. Nem szeretnék részletesen beszélni a politikánkról, hiszen Hautala asszony ezekre már kitértek, illetve Gia asszony is, de 2008-ban, két évvel ezelőtt nagyon érdekes politikai nyitásra került sor, a francia soros elnökség késznek mutatkozott arra, hogy ezt a pontot további, tovább vigye. És ez nagyon fontos pillére volt ennek a témának, illetve a 13-25-ös, illetve 18-20-as határozatok megvalósításának, és harmadik pillérként meg szeretném említeni az Európai Unió iránymutatásait a nők elleni erőszak témájában, de nem gondolom, hogy a pillérekről kéne beszélnünk, hiszen a konfliktus utáni e, időszakban vagyunk, e, illetve a Lisszabon utáni időszakban, miután e, már ezek elfogadásra kerültek. Szeretném felhívni a figyelmet a megvalósítással kapcsolatos eredményekre, és hogyha lesz időm, akkor még a hiányosságokra is ki fogok térni. Ahogy Gia asszony már említette, 13 um, missziónk dolgozik, és az EULEX Koszovó, Kongó és más misszió kapcsán számos szakértő dolgozik emberi jogi kérdésekkel és esélyegyenlőségi kérdésekkel. Amikor az EUPOLT meglátogattam Kongóban, akkor egy rendőrtiszt volt a tagja, egy emberjogi szakértő, egy nőjogi szakértő, és más szakértők is és annak idején ezek az ügyek tették ki ezeknek a misszióknak a legnagyobb részét. Jelenleg azon fáradozunk, hogy ezekből a missziókból levonjuk a következtetéseket, illetve a tanulságokat, és a gender kérdéseket helyezzük előtérbe. Ennek a jelentésnek a tervezete már elkészült, és különböző munkacsoportok foglalkoznak a témával. Ez egy nagyon érdekes folyamat. A tagországok tagjai ennek a munkacsoportnak, és gondolkodunk arról, hogy milyen típusú akciókat kéne előtérbe helyeznünk, illetve prioritást szánnunk nekik. Éppen ezért a mai találkozó is rendkívül meghatározó. Folytatjuk a képzéssel kapcsolatos erőfeszítéseket. A svéd soros elnökség során a tavaly évben már voltak erőfeszítések, és a standard modellek kidolgozására is összpontosítani szeretnénk a gyermekek, e, emberek, emberi jogok, illetve válságmenedzsment és nők jogai kapcsán szeretnénk egy ilyen modellt kidolgozni. Nagyon reméljük, hogy azok a tagországok, amelyek már rendelkeznek ilyen modellekkel, folytatják ezt a munkát. Egy speciális weboldalt is e, létrehoztunk e, a biztonság és a béke kapcsán, illetve arról, hogy milyen módon sikerülhet információhoz hozzájutni. Reméljük, hogy ezzel az információhoz való hozzáférést segítjük. Ami a felelősségre vonást illeti, illetve a felelősségvállalást, a kilenc mutatott Gia asszony már részletezte, és az év elején kezdődött ez a kezdeményezés. Júliusban 17 előrelépési mutatót fogadtunk el a saját kereteinken belül. Ez pedig a speciális válságmenedzsment, békefenntartás szintén meghatározó témák, hogy ezeken belül a, a konfliktus utáni időszakban hogyan kezeljük az egy esélyegyenlőségi kérdéseket, illetve hogyan tudjuk mérni a nők bekapcsolódását a békével kapcsolatos szerződések kitárgyalásába. A nők kizsákmányolása, illetve szexuális erőszak szintén fontos témák. A jelentés kidolgozásán fáradozunk, és ennek a jelentésnek el kell készülnie az elkövetkezendő hetekben. Világosabb képpel rendelkezünk már arról, hogy mik is a feladataink, az intézményeket lefettük, illetve tagország válaszolt nekünk, tehát jelentős adatbankot sikerült összeállítanunk. Ami a válaszokat illeti, ezekből kiderült, hogy 2090 és 2010 elején az Európai Unió és tagországai 67 országban több mint 300 millió euró értékben fogadtak el projekteket. Az Európai Unió támogatja Szomáliát többek között, hogy itt is legyenek megfelelő nőjogi programok, lassan lejár az időm. Nagyon örülök annak, hogy közösen tervezhettünk meg egy olyan támogatási programon, amely a konfliktus utáni zónákra vonatkozik, és a nő, nők helyzetére különböző ENSZ határozatok kapcsán. A nyílt napokat szintén megemlítették a résztvevők, és mi az ENSZ példája alapján kérjük azt, hogy az összes delegáció a törékeny országokban szervezzenek meg a helyi nőjogi szervezetekkel nyílt napokat, és a az eredményekkel nagyon érdekesek. Egy grúziai távoli várossal léptem kapcsolatba Skype-on keresztül, ahol a politikai és gazdasági problémák kapcsán ezek a prominens női személyiségek bekapcsolódtak ebbe a vitába. Ma pedig Irakban, Erbilben 150 nő vesz részt egy hasonló rendezvényen, és Bagdadban hasonló eseményekre kerül sor. Boszniában pedig négy találkozóra került sor az országban szerte a misszió vezetőjével, és ezek a rendezvények nagyon sok gyümölcsöző együttműködést eredményeztek. 16 napos kampányra kerül ö, sor a nők elleni erőszak témájában Boszniában, és várjuk a további érdekes ö, eredményeket a kezdeményezés kapcsán, amelyet az ENSZ-től másoltunk, úgymond. Köszönöm szépen! Ami az Afrikai Uniót illeti, az Afrikai Unió fontos partnerünk volt, jelentős partnerünk, hiszen New Yorkban például közösen szerveztünk a témában rendezvényeket, de az ember, a nők a béke és a biztonság az emberi jogi párbeszédekben is felmerültek, és Addis Abebában két napos szemináriumot szerveztünk, amely eh, keretein belül egy teljes napot szántunk a 13-25-ös határozatra, és a civil eh, társadalom eredményei közvetlenül bekerültek ezekbe a párbeszédekbe. Nem sokára kezdünk el foglalkozni azzal, hogy az, Euró, az Európai Unió az afrikai békefenntartók képzésébe hogyan tud bekapcsolózni. Azt gondolom, hogy lejárt a rendelkezésemre álló idő, éppen ezért nem tudok az ajánlásokra és a hiányosságokra kitérni, de ezek az oktatás képzésre vonatkoztak volna, a személyzetre, az új struktúrára, amely létre fog jönni, illetve uh, Szudánban uh, az első nő uh, az Európai Unió uh, részéről vezeti majd ezt a missziót. És uh, nagyon fontos uh, ennek a munkának az ajánlásait is megszívlelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Lénonen asszonynak. nagyon egyértelmű és világos volt, és kiderült, hogy mi történik, mi történt, és kíváncsian várjuk ezt a jelentést, amelyet összefognak, amelyet összeállítottak. Részemről köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Léna Ágasszonynak, fő titkára egy svéd civil szervezetnek, Kvinetik Vinde nők a nőkét. A szervezet címe egy női szervezet, nőszervezet, amely intenzíven foglalkozik a balkáni országokkal, a közel-kelettel, a dél-kaukázusi régióval, és arról van szó, hogy a helyi szervezeteket kell támogatni, amelyek azért tevékenykednek, hogy a nők szerepét megerősítsék. Most nem működik az elnök asszony mikrofonja, sajnos nem halljuk. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen a Nőjogi Bizottságnak és az Emberi Jogi hogy meghívtak ide a mai napon. Legközelebb az AFED Bizottság is talán mutat némi ö, érdeklődést. Mi a nők béketeremtő tevékenységét támogatjuk háború és erőszak a területeken. A nő a nő nek segít, ez a szervezet neve is, az ECLO 28 civil szervezet platformja 13 országból, és aktívak vagyunk a béketeremtésben. És remélhetőleg megvan önök előtt az a bizonyos 10 pontnyi ajánlás, amelyet megfogalmaztunk a 13-25-ös BT határozata kapcsolatban. Én itt a földön két lábbal a földön álló nőt képviselem. Pár héttel ezelőtt a civil társadalom világszerte képviseltette magát a BT tanácsának ülésén a 13-25-ös az a tizedik évfordulóján lenyűgöző volt a hozzászólók listája, hogy Dagmár is jelent, jelezte. A a hozzászólók hosszú listáját úgy is értelmezhetnénk, hogy egyre többen felismerik a nők szerepét a béke és biztonság megvalósításában. Azonban mi a nők béke mozgalmában egész más tapasztalatokkal rendelkezünk a sok-sok szép szó mellett. Egy égbe kiáltó példa ugye az afgán nők szerepe az afgán béke folyamatban. Állandóan beszélnek a nők sújtotta problémákról, és ezzel indokolják a nemzetközi csapatok létjogosultságát Afganisztánban. Nos, mi, a mi szervezetünk hogyan von le tapasztalatokat a béketeremtésből? Ha megengedik, egy pár független civil társadalomban készült tanulmányról is szeretnék beszámolni az a kapcsolatban, hogy az ENSZ és az EU szintjén hogyan sikerül bevonni a nőket a béketeremtésbe. A három konkrét ajánlás a helyszínről érkező konkrét ajánlások, nagyon fontosak a fenntartható béke érdekében. Megismétlem őket, ezek rövidek, tehát hogy emlékezzenek rá, tartalmazzák azt, hogy tartalmaz, finanszíroz, Általában nőjogi állásfoglalásnak szokták nevezni a BT 1325-ösét, de elsősorban a biztonságról és békéről szól. Azon fogalom köré épül, hogy a nők szerepe milyen előfeltétele a békének. A nők bevonása, a nők jelenléte, részvétele a folyamatban, az ő hozzáállásuk, az ő hozzájárulásuk, a az érdemi tárgyalásokhoz nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy ez egy béke és biztonsági kérdés. A nők védelme, jogi és politikai jogainak tiszteletben tartása kapcsán azt kell elmondani, hogy a lakosság fele nem tapasztal nem csak békét, biztonságot, nem, hanem ö, a jogok tiszteletben tartását sem, sőt megerőszakolják őket, provokálják őket és ezek mind veszélyeztetik a békét és biztonságot. Mégis tíz évvel a 1025 ös elfogadása követően úgy tűnik, hogy nem hajlandóak ezekkel a perspektívákkal foglalkozni, és nem hajlandók ezeket beépíteni a biztonságba. A gyakorlat és az elmélet nem hozható össze. A döntés azok nem tudják, hogy hogy kell ezt meglépni. Hogy annak köszönhető, hogy ez a terület valóban a politikai elit által dominált, főleg férfiakból áll, nem nőkből csak. Általában ez a sok férfi nem méri fel a nők szerepét. Egyáltalán nem tudnak bepillantani abba a helyzetbe, abba a szerepbe, amelyet betöltünk miután a döntés hozatalban, a hatalmi hierarchiában nincs helyük a nőknek, a világon sok helyük, más megoldást kell találni. A nők gyorsan szerveznek, felmérik közösségük igényeit, és gyorsan reagálnak ezekre az erőszakos konfliktusokat követően és közben. Pragmatikusak, földhöz ragadtak, nem azért, mert a nők jobbak vagy békésebbek, mint a férfiak, hanem a nemi szerepből adódóan, a gyermekekért, a családét vállalt felelősségből adódóan így gondolkoznak. Talán első pillantásra azt gondolnák, hogy ez humanitárius és szociális munka, nem pedig béke és békéltető munka. Úgy tapasztaljuk, hogy ez a fajta közösség és szolgálat, például a menekültek és belső számítőtek közösségében, itt igazából annak ellenére, hogy tragikus veszteségeket tapasztalnak meg a háborús utat a területeken élő nők, arra törekszenek, hogy békét, megbékélést hozzanak elő, segítsenek elő a konfliktusos felek között. A dél-kaukázas régióban nagyon sok befagyasztott és nagyon sok megélt konfliktus van. Az örmény és azeri nők a karabahi hegyvidéken, a grúz és orosz nők nagyon jól példázzák valóban azt érdemlik meg, hogy ismerjük el őket, de úgy tűnik, hogy csak egy szerepet tudnak a nőkre ráruházni, az áldozat szerepet. Igen, a fegyveres konfliktusokban a nők áldozatok. De ha állandóan áldozatként kezeljük őket, nem tudjuk őket elismerni, sem a szervezeteiket. Nem látjuk őket, mint béke, teremtő, politikai és emberi jogi szereplőket. Nem látjuk őket, és ezzel a pátriárka rendszerek e, és e, erőszakot elkövetők kezébe játsz, kezére játszunk ezzel. Ha megengedik, röviden szeretném ismertetni a független felmérés eredményeit a 13-25-ös végrehajtással kapcsolatban. Ezt már áttekintettük. A legtöbb eredmény ugyanabban az irányban mutat, sajnálatos módon. És ez az irány a következő az, hogy a kormányok és nemzetközi szervezetek nem azt teszik, amit prédikálnak. Ha úgy tetszik, a politikák és a cselekvés, cselekvések között, a diplomáciai intervenciók, a segélyprogramok között nincsen összhang. Gia említette, az EU dokumentumok jók, és ezzel egyetértek én is. De legtöbb baj a helyszínen van, Kolumbiában, Koszóban, a közel-keleten. Az EU felépésében semmi nem volt olyasmi, ami foglalkozott volna az emberi jogokkal és a nemek kérdésével. Nagyon érdekes az, amit Kejté mondott, hogy a helyzet javul, és persze pozitívan tekintünk ebben és mi szeretnénk segíteni ebben a pozitív folyamatban. Aztán úgy gondolom, az egyik tisztelt képviselő azt mondta, hogy az EU-nak meg kellene növelni az intézményekben dolgozó nők szemet. Természetesen, ez így van. De nagyon lassan lépünk előre. Én azt is szeretném, civil, társa, civil szervezetként, ha kiemelnénk a parlament szerepét. A parlamentnek nagyon fontos szerepet kell játszani a tanács és a bizottság felülvizsgálatában, ellenőrzésben. Többször járt el így, és szeretném önöket arra emlékeztetni, biztos nem kell önöket emlékeztetnem, de ami a pénzügyi tervvel kapcsolatos vitákat illeti a 2013 utáni időszakban, valóban szükségünk van arra, hogy előtérbe helyezzük a nemi, emberi jogi, béke kérdésekkel foglalkozó intézmények szerepét. Azokat ki kell emelni. És természetesen az EU tagállamoknak kulcsfontosságú szerepük van ebben. És már elhangzott, hogy eh, ugye vannak nemzeti akciótervek, amelyek európai eredetűek, tagállami szinten megjelentek, nagyon fontos, hogy hatékonyak legyenek, és részletesebb több részletes információt megtalálnak a 10 pontban. Ha megengedik, a női szervezet három ajánlását ismertetném először. Felismer, politikai elismerés fontos. A női béke aktivistákat nem védik, pedig sokszor nagy biztonsági szempontból vesz, tehát nagyon veszélyes helyzetekbe keverednek vagy kerülnek most sokszor odáig mennek, hogy a női szervezeteket terroristának nevezik, és semmifajta védelmet nem kapnak. Sőt, gyakorlatilag megfosztják őket minden méltóságuktól. Én szeretném önöket, tisztelt képviselők, politikai közvetők, szeretném önöket kérni, amikor egy konfliktus sódat a területhez érnek, találkozzanak nőjogi szervezetekkel, hallgassák meg őket, fontos információt kapnak meg tőlük. És elősegítik a státuszuk és hitelességük megerősítését. Második, bevonni a nőket a béke folyamatokba. Hallottunk a 6 százalék, tehát a közvetítők alig 2 a a tárgyaló felek alig 6 a nő a béke megállapodások esetében az elmúlt béke megállapodásoknál. Szerintem, hogy itt az idő a kvóták ideje. Tudom, hogy nem mindenki ért egyet ezzel, de szerintem nincs más mód, amelyel előre tudnánk lépni. A nők tapasztalatai nagyon fontosak a béketárgyalanszanál, de sajnálatos módon a háború az utolsó golyóval nem ér véget. Nagyon sok lehetőség van minden béke megállapodásban, hogy ezt a destruktív nemi szerepet megváltoztassuk. Zárásképpen a hármas ajánlással állnék elő, ez a finanszírozás természetesen. A finanszírozás nagyon fontos, a kapacitások építése miatt nagyon fontos, hogy a női béketeremtők, Ról azt kell tudni, hogy nem kapják a megfelelő támogatását. Persze sokkal több a mondandóm, de csak ennyire szorítkoznék. Hadd mondjam el, hogy a vezető szerep nagyon fontos, és azt hiszem, hogy itt az idő arra, hogy kijelöljünk egy főképviselőt az EU-n belül is, aki a női kérdéseket képviselni. Elismer, bevon, finanszírozás. A 1325 ös BT határozat nem arról szól, hogy biztonságosabb teszi a háborút a nőknek, hanem a fenntartható békét. Köszönöm szépen, kicsit talán hosszú volt elnézés. Köszönöm szépen. Van Köszönöm szépen, Ágasszony. Azt hiszem, a három fő következtetésével mindenképpen egyetértünk, elismerés, részvétel, finanszírozás. Nagyon jó volt hallgatni, meghallgatni azt, hogy milyen tapasztalatokat szerzett ön a civil társadalomban, miután meghallgattuk a másik két előadást, az ENSZ szemszögéből is, hallottuk, hogy mi minden történik a határozat végrehajtása érdekében. Most pedig biztos vagyok abban, hogy a képviselők szeretnének még kérdéseket feltenni. Erre adom meg most a lehetőséget. Parancsoljanak. Lunacek asszony. Franciska eh, Brandner és másik kollégám koordinátorok, eh, mi vagyunk egyébként eh, a külügyi bizottságban a zöldek közül, akik ezt képviseljük, csak azért mondom ezt, mert azt mondta, hogy nem, nem vagyunk itt. Nem azoknak mondom ezt, akik itt ülnek, de talán kicsit provokatív lesz, amit mondok. Sokszor az az azt érezzük az ilyen ENSZ határozottakkal kapcsolatban, és ez a 13-25-ös is ilyen, hogy eh, talán ne más nevet adjunk ezeknek. Ne azt mondjuk, hogy nők és béke és biztonság, hanem inkább a nő helyett mondjuk azt, hogy férfiak, mert akkor talán a férfiak jobban odafigyelnek erre. Próbáljuk meg egy kicsit a hangsúlyt eltolni. Én ugye feminista vagyok, és mindenképpen a nőket szeretném előtérbe helyezni, de ugye talán néhány férfi kollega is ül itt, de általában a férfiak azt mondják, hogy a külügyek, a védelem, a biztonság az a férfi férfiak által dominált területek, a nőügyek, emberi jogok, pedig ezek a puha területek az, ahol a nők kapnak nagyobb szerepet. Ideje, hogy ezen változtassunk. Nos, a Franciska Brandnert és engem is nagyon érdekel ez a kiválasztási eljárás. Esten hogy szolgálatában, hogyan veszik fel az embereket, el tudnom mondani, és hogyan néznek ki itt a struktúrák. Hiszen a tárgyalásaink során, amikor Catherine Estennel tárgyalunk, mi azt követeltük, hogy az emberi jogi struktúra és a gender e, egység az egy nagyon jelentős e, elem legyen majd. Mert tudnám mondani nekünk, hogy most ez milyen irányban mennek a fejlemények hogy ahogyan a kollégája mondta, nagy a zavar mindenütt. Tudom, ön a tanácsot képviseli, mi a parlamentet, de mind a kettőnknek feladata van, hogy előre vigyük az ügyeket. És hogyha az a helyzet, hogy még mindig ilyen sok a bizonytalanság, a zavar, akkor talán a parlamentnek kellene nagyobb nyomást kifejteni, hogy végre történjenek dolgok és tagállamoknak is, talán a civil szervezeteknek, a civil társadalomnak is nagyobb erőfeszítéseket kellene tennie, hogy legyen előrelépés, hiszen erre mindenképpen szükség van. Talán tudna nekünk mondani még erről néhány dolgot. A saját tapasztalataim is vannak, hiszen sokáig dolgoztam civil szervezeteknél, mielőtt politikus lettem, és foglalkoztam a kvóták kérdésével. A parlamentben is sokszor beszélünk kvótákról, hogyha nem követelünk kvótákat szinte minden területen, vagy ha nem is minden, de nagyon sok területen, például a tárgyalások kapcsán is, tehát ha nem követelünk kvótákat, akkor nem tudják, a, nem megvalósul meg a nők képviselete olyan módon, ahogy ez szükséges lenne. Persze sokan azt mondják, hogy nem jó ez a kótarendszer, mert akkor a nők igazából csak ilyen alibi nők kerülnek különböző posztokra, és nem az érdemük alapján. És mi lenne, hogyha férfiakat is csak azért választanának bizonyos funkciókban, mert férfiak, és nem azért, mert jók. Nos, elég sok vita folyik az én frakciómban is erről, de mi támogatjuk a kóta rendszert, mert enélkül nem megy parlamentben is beszéltünk arról, hogy a következő ciklusban, talán a következő évben is ugye lesznek, új emberek kerülnek több pozícióba, követelnünk kell, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a, például a szakbizottságok és más vezető posztokon is a helyzet, több nő kerüljön vezető posztokra majd a következő választások során ezt magunkat is kritizálhatjuk persze, hogy ez eddig miért nem volt így. Köszönöm szépen, Lunacek asszony! Szeretnék én is röviden kitérni egy-két dologra. Többek között arra, hogy miért csak, és mindig csak áldozatoknak tekintik a nőket. És leggyakrabban ez így van, a nőket szinte kizárólag áldozatnak látják, és, és nem veszik észre, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkeznek ezek a nők, és milyen uh, jelentős mértékben pozitívan tudnának hozzájárulni a béke megteremtéséhez. Sok területen is nagyon könnyen csak áldozatként leírjuk a nőket, vagy csak áldozatnak tekintjük őket, és ezzel lehetetlené tesszük azt, hogy a kompetenciákat hasznosíthassák. Ezeket figyelme hagyjuk, hogyha csak áldozat szerepbe kényszerítjük őket. A rendszer kapcsános nagyon sok területen dolgozunk azon, hogy a nők befolyásolási lehetőségét javítsuk. Elfogadtuk már jövő évi munkaprogramunkat, és meghatároztuk, hogy milyen témákkal kívánunk foglalkozni, és gondolom, hogy lehetőségünk lesz arra, hogy nagyobb nyomást gyakoroljunk. Nagyon fontos, hogy a döntéshozatali pozíciókba több nő kerüljön minden területen, és nagyon lényeges az is, hogy tanúsítsunk szolidaritást az a nőkkel kapcsolatban, akik lehetőséget kaptak arra, hogy egy döntési pozíciót töltsenek be, támogatnunk kell az ő munkájukat. De persze hát mindenek előtt arra kell törekednünk, hogy több nő kerüljön ilyen pozíciókba, és ha már döntéshozatali pozíciókba kerültek nők, akkor támogassuk őket, hogy jól tudják ellátni a feladatukat. Most pedig Gosillás Sudnak adom mert azt nem tudom, hogy jól tudtam-e kiejteni a nevét. Köszönöm. Az Európai Bizottságnál dolgozom. Elnézést kérek, eh, hogy eh, én egyedül teszem fel ezt a kérdést. Van-e nemzeti cselekvési terv is, tehát a 13-25-ös végrehajtásával kapcsolatban szükségünk van-e egyáltalán egy EU szintű cselekvési tervre a 13-25-ös végrehajtásához? Kunnél Szenasszony. Köszönöm. Kornéli Szenasszony. Minden frakció képviseletében egy valaki beszélt, én megpróbáltuk egy kicsit csoportosítani a hozzászólásokat, de miután elég kevés képviselő van itt, hát mind a két zöld képviselő hozzászólhat talán. De megpróbálok rövid lenni, egy perc múlva úgyis el kell mennem, mert rengeteg párhuzamos ülés zajlik ma, úgyhogy nem a téma iránt érdeklődés hiánya miatt vagyunk ilyen kevesen, legalábbis remélem. hogy kapcsolódik ahhoz, amit Úriken mondott? Valóban segítene nekünk, képviselőknek a munkánkban, hogyha több információnk és több konkrét információnk lenne különböző országokról a delegációk és delegációink is vannak, a különböző régiókkal, országokkal együttműködő delegációk, és azt hiszem, hogy elég sokan szívesen foglalkoznának ezekkel a kérdésekkel, hogyha többet tudnának róla tájékoztatás eléggé széttöredezett, és inkább testre szabott az egyes konkrét jelentésekhez, vagy látogatásokhoz kapcsolódó tájékoztatásra lenne szükség. Mindenki tudja, hogy a parlamentnek milyen tevékenységei vannak. Azután jó lenne, ha lennének módosítóra vonatkozó javaslatok, amelyeket felhasználhatnánk különböző országok kapcsán mik a minél konkrétabbak és könnyebben emészhetők az információk, annál jobban tudjuk ezeket hasznosítani. Én is nagyon szívesen felvetném ezeket a kérdéseket a következő jelentésben, amelynek tárgya a Balkán, ahol még mindig zajlik a megbékélési folyamat. És azt hiszem, hogy mert még én sem, aki egész életemben női jogokkal foglalkoztam, és mégis még én sem gondoltam, vagy nem, nem jöttem rá arra, hogy nem tudnám megmondani, hogy eléggé e, aktívan részt vesznek-e a nők ezekben a folyamatokban, a béketeremtésben, megbékélésben. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha szakértőket is bevonhatnánk ebbe a munkába. Köszönöm szépen, Cornelissen asszony! Most még van lehetőségünk arra, hogy még egyszer megadjuk a szót három vendégünknek, mindenki, mindegyikük körülbelül kettő percben kérem, hogy szóljon, ha lehet, ne hosszabban. Először Schumacher asszonyt kérem, hogy tegye meg záró észrevételeit. Hát azt hiszem nem tudok sok mindent mondani kiegészítésképpen. Nagyon tetszett, amit Cornelissen asszony mondott, valóban, hogyha a civil társadalom képviselővel együtt mi is tudnánk több tájékoztatást eh, adni, és több tájékoztatást is kapnánk, azt üdvözölnénk. Mert időnként így van, tényleg hiába foglalkozunk már ezer éve valamivel, vannak dolgok, amik nem jutnak eszünkbe. Ez egy nagyon fontos dolog, amit magammal viszek erről az ülésről, hogy nem mindig olyan magától értetődő, ami talán magától értetődő. Egy másik nagyon érdekes megállapítás eh, az volt, hogyha nemzeti cselekvési tervek alapján esetleg készülhetne európai cselekvési terv, talán az átfogó keret elég, de ezért eh, nem én vagyok nyilván kompetens, hogy eh, megválaszoljak erre, de érdekes felvetés volt. Nagyon köszönöm. Leinen asszony, kérem, tegye meg záró megjegyzéseit. Köszönöm. Valóban normál esetben én a komprehenzív megközelítést eh, szoktam úgy emlegetni, hogy az EU regionális cselekvési terve. Persze ezt lehetne pontosabbá, részletesebbé tenni azzal kapcsolatban, hogy kinek mi a feladata, ki mit eh, követ nyomon, figyel. Vannak persze indikátoraink, eh, mutatóink, és ezt lehet tovább fejleszteni. 2008-ban indult ez az egész folyamat, nyilván erősíteni kell, jelenleg itt tartunk az EU cselekvési tervével kapcsolatban, tehát ez van helyette. Amit néhány hónappal ezelőtt Kecsin Estontól hallottunk, azt egy organigram formájában lehet szemléltetni. A DG Relax, a külügyi főigazgatóság elkészített ilyen organigramot. Vannak regionális főigazgatóságok, azután vannak embriókkal, és különösen a női esélyegyelőség kérdéssel foglalkozó főigazgatósági részlegek is. Hogyha viszont a gender kérdés csak egy a struktúrában, és párhuzamosság létezik, akkor nem kaptalan elég hangsúlyt. Itt valamennyire ugye hierarchiáktól függünk, ha látjuk az organigramon a különböző feladatköröket, és látjuk, hogy egy közvetlen kapcsolódás van a legfelsőbb szintig ezen az igaz főigazgatóságon, a többi főigazgatóságon nem ez volt a helyzet. Amikor meg feltettük azt a kérdést, hogy hogyan lehetne az európai biztonság és védelmi politikában a, a gender kérdést jobban a fő áramlatba bevenni, tehát a gender mainstreaming hogy olvasi meg, akkor e, erre a struktúrára gondoltunk, és ezt próbáljuk most megvalósítani. Én a DG Relaxnél dolgoztam először, és onnan kerültem a tanácshoz, és már ott is világossá volt, hogy milyen fontos szerepet töltött be Javier Solana a személyes képviselője. Ez megnyitotta a szememet, amikor rájöttem arra, hogy ha jó helyen van valaki, egy nagyon kompetens személy, akkor az nagyon sok mindenre képes, akkor sok területen tényleg nagy előrelépést tud eredményezni, mint ahogyan ezt Solana tette a közös védelmi és biztonságpolitika kapcsán. Köszönöm szépen, most pedig Ágasszony. Itt a parlamentben is persze feltétik a kérdést, hogy mit sikerülne elérni, hogyha ti mondjuk a 13-25-ös végrehajtásával kapcsolatban is kijelölnének egy ilyen külön képviselőt. A parlament persze folyamatosan foglalkozik a kvóták kérdésekkel, mi igazán tudjuk, hogy a kvótarendszer működik. Ez, amikor arról beszélünk, hogy a világon eh, hány nő van vezető pozícióban, milyen a nők aránya, akkor mm, ezt mindig a, eh, támogatjuk a kvótarendszert. Az apró, a az ernyő szervezetünk eh, biztos, hogy készen áll az együttműködésre önökkel, hogy felvetették a civil társadalom, a társadalommal való együttműködést. A cselekvési tervekkel kapcsolatban hagyd mondjak el valamit. A skandináv testvér szervezeteink készítettek egy rangsort a skandináv országok cselekvési terveiről, és Finnország, talán ez érdekes az ön számára, eh, került első helyre, bár azért velük is voltak problémák és ez azzal függött össze, hogy a költségvetési forrásokat hogyan, mire fordítják, hogyan határozzák meg a prioritásokat. Amikor tehát nemzeti cselekvési tervekről beszélünk, szükség van ezekre a minimum standardokhoz kapcsolatban, de azért ne akadályozzák a cselekvési tervek magukat, a, magát a cselekvést, hiszen készülgetnek a tervek egyik a másik után, de most már ideje lenne, hogy csináljunk is valamit talán. Köszönöm szépen, Ágasszony, mielőtt végül eh, Hautala asszonynak megadom a szót, a mai ülésünk lezárásaképpen még Schumacher asszony szeretett volna röviden szólni. Igen, kiegészítés jelentésképpen, nem, akarok, e- nem akarom elhagyni ezt a termet anélkül, hogy köszönetet mondanék az Európai Uniónak azért, hogy itt az úti tervel készítésével és a mutatók elfogadásával nagyon előre segítette a biztonsági tanácsban folyó tárgyalásokat. Az európai tagállamok hozzájárulása nagyon jelentős volt. Yes, thank you very much, Eva I think this shows... Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy mindez azt mutatja, hogy az AFET, illetve az Emberjogi Albizottság nagyon fontos, hogy szorosan együttműködjenek a FEM szakbizottsággal, és a jövőben is eh, így folytatjuk majd a munkát. Azt gondolom, hogy nagyon sok jó javaslatot hallottunk, például ami a speciális, eh, illetve személyes képviselő kérdését illeti, nem régiben taglaltam ezt az ügyet eh, a 27 külügyminiszter ataséval, miért ne lehetne tematikus, speciális főképviselőnk, ugyanúgy, ahogy a eh, Szudán témájában létezik ilyen. Én valóban hiszek abban, hogy eh, a nőjogok, nőjogok, nőjogok képviselete egy speciális képviselő segítségével nagyon fontos lenne a békefenntartás szempontjából, és vannak természetesen más ügyek is, amelyeket mindezzel ötvözni lehetne. Hallottuk azt, hogy az Európai Unió delegációja pénzösszegekkel támogathatná a civil társadalmat, és ez egy olyan formája lehetne a támogatásnak, ami kevésbé demokratikus, és nem gondolom, hogy megszabadna az EU delegációjának szerepéről megfeledkezni. Fontos a nőket láthatóvá tenni. Támogatom a kvóták elgondolását, és láttam azt, hogy mindez egy gyakorlatban hogyan működik. Azt gondolom, hogy ez kitűnő módja annak, hogy a kompetens nőket végre láthatóvá tegyük, hiszen a férfiak nem látják őket, Éppen ezért a kvóták bevezetése nagyon jó eszköz lehetne. Meg szeretném említeni azt is, hogy létezik egy áttekintése az Európai Unió emberjogi, illetve nőjogi témáinak, a főképviselő ezeken dolgozik. Azt gondolom, biztosítanunk kell azt, hogy az emberjogi stratégiának szerves részét képezzék a nőjogi kérdéset. A civil társadalommal szorosan kell együttműködnünk, és az Európai eh, Béke Liaison iroda eh, szintén eh, nagyon jó megoldás. Éva Brit, köszönöm szépen a munkádat, és azt gondolom, hogy olyan javaslatokat kaptunk, amelyet mindennapi munkánkban hasznosítani tudunk. Då återstår det bara att säga tack för... Köszönöm szépen, akkor nem marad más hátra, mint hogy mindannyiuknak köszönetet mondjak ezért a nagyon érdekes délutánért az összes képviselőnek, a vendégeknek, a titkárság munkatársainak. A tolmácsoknak is köszönetet szeretnék mondani, és minden hallgatónak.